Proszę Państwa, we should start. Kezdjük az ülést. Ważne. Ahogy önök is tudják, hogy egy nagyon fontos meghallgatás vár ránk a Brexit hatásáról, úgyhogy jó lenne, hogyha elég időnk is lenne erre a meghallgatásra. Úgyhogy azt javaslom, hogy Kezdjük, kezdjük az ülést. Először is néhány bevezető megjegyzés, és akkor még van idejük addig, amíg ezt elmondom, egy kicsit lélegzetvételnyi szünethez. Nincsen a e, napirendhez megjegyzés, ezt így elfogadhatjuk? Akkor ezt elfogadottnak tekintjük, mert senki nem jelezte az ellenvetését. A mai e, ülés e, közvetítésre kerül. 16 nyelven van tolmácsolás. Akkor a jegyzőkönyvek. 2017. október 2, 2017. október 9, 10. Ezeket a jegyzőkönyveket elfogadottnak tekintjük, hogyha nincsen ellenvetés az ülés végéig. Most akkor rátérünk az Európai Szolidaritási Testületre. Ez egy vélemény, amiről ma szavazunk. 66 módosító javaslat született, itt arról van szó, hogy a fiataloknak több lehetőséget biztosítsunk az önkéntes munkához, a projektekben való részvételhez. Olyan projektekről van szó, amelyek a közjót és az Európai Unió érdekeit szolgálják. A Kulturális Bizottság az illetékes bizottság a témában, és a vélemény kidolgozása az 53-as cikk 4-es bekezdésének felel meg a házszabályból, ez egy új eljárás, és ez azt jelenti, hogy nincs valódi jelentéstövünk, és tulajdonképpen magát a jelen, véleményt sem eh, kell bemutatni, egy külön véleményt sem kell bemutatni. Z a Megkaptuk tehát a javaslatot, a, a módosító javaslatokat, és én, mint a az elnök, a, én vagyok tulajdonképpen jelentéstevő szerepben, itt most, hogy úgy mondjam, ennyit kellett csak elmondanom. A Kulturális Bizottság, az Illetékes Bizottság, és januárban ott kerül sor a szavazásra, és a plenárison pedig nem tudjuk, hogy mikor lesz szavazás. Jó, akkor térjünk rá a szavazásra. A 34-es módosító, ki van mellette? Kérem, emeljék a kezüket ellenem. Elutasítva. 33-as. Mellette, ellene. Elutasítva. 31. Mellette, elfogadtuk 32 mellette, 30, elfogadtuk 35 mellette, ellene, elutasítva 36 mellette, ellene, elutasítva 37 mellette, el, elfogadtuk, 38 mellette, elfogadtuk, 39 mellette, elfogadtuk, 40-es mellette, ellene. Ezt ellenőrizni fogjuk, megnyitom a szavazást. Zamykam głosowanie. Zárom a szavazást. Odrzucona jednym głosem. Po... Egy szavazattal múlt elutasítottuk. 41 mellette. Ellene. Elutasítva. 42 mellette. Elfogadtuk. 43 mellette. Elfogadtuk. 44 mellette. Ellene. Ezt ellenőrizni fogjuk. 44-esről szavazunk. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Gratulálunk Kaputo úrnak, de ő ugyan nincs itt. 45-ös mellette elfogadtuk. 46 mellette, elfogadtuk. 47 mellette, elfogadtuk. 48 mellette, elfogadtuk. 49 mellette, elfogadtuk. 50-es mellette, elfogadtuk. 51 mellette, elfogadtuk. 52 mellette, elfogadtuk. 53 mellette, ellene. Ezt ellenőrizni fogjuk, megnyitom a szavazást. Zamykam vagy. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 54 mellette, ellen, elfogadtuk. 55 mellette, elfogadtuk. 56 mellette, elfogadtuk. 57 mellette, ellene. Ezt ellenőrizni fogjuk. Megnyitom a szavazást. Zabikama. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 58 mellette, elfogadtuk 59 mellette, elfogadtuk 63 mellette, ellene, elutasítva. 64 mellette, elfogadtuk. 65 mellette, ellene, elutasítva. 66 mellette, ellene, elutasítva. Egyes módosító mellette, elfogadtuk. Kettes mellette, elfogadtuk. Hármas mellette, elfogadtuk. Négyes mellette, elfogadtuk. Ötös mellette, elfogadtuk. Hatos mellette, elfogadtuk. Hetes mellette, elfogadtuk. Nyolcas mellette, elfogadtuk. Kilenc mellette, elfogadtuk. Tíz mellette, elfogadtuk. Tizenegy mellette, elfogadtuk. Tizenkettő mellette, elfogadtuk. Tizenhárom mellette, ellene, elutasítva. 14 mellette, ellene, ezt ellenőrizni fogjuk, 14-esről szavazunk. Odrzucona, ale zamykam głosowanie. Lezárom a szavazást. Elutasító. 15-ös mellette. Ellene. Elutasító. 16 mellette ellene. Ezt is ellenőrizzük. 16-osról szavazunk, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 17 mellette. Elfogadtuk. 22 mellette. Ellene. Elutasítva. 23, 24 mellette, elfogadtuk. 25 mellette, elfogadtuk. A 23-as, 24-esről fogunk ellenőrző szavazást tartani, megnyitom a szavazást. Zamykam głosowanie. Lezárom a szavazást. Huszonötös mellette elfogadtuk. 26 mellette, elfogadtuk. 27 mellette, ellene, elutasítva. 28 mellette, mi, mi történt a 27-essel? A 27-est elutasítottuk, ez itt okafogyottá vált. Akkor 30-as jön mellette, ellene, elfogadtuk. Most pedig a teljes véleménytervezetről fogunk szavazni, annak módosított formájában megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Nem tudom, hogy kinek köszönjem meg a munkát, talán a módosítók begyújtó, nyújtóinak, mert hogy jelentéstemünk vagy előadunk nem nagyon volt. Köszönöm ezt a sima szavazást, most pedig az ötös napi rendi pont következik. Jakub úr is megérkezett. Üdvözöljük Önt! Ő a véleményszerzője. Még mindig emlékszem annak a kiváló olívaolajnak az ízére, amit Horvátországban kóstoltam. Ez azt hiszem a legjobb felvezetés ehhez a témához. Megadom a szót Jakob Csicsónak parancsolja. Köszönöm szépen, elnök úr. Amíg még egy kicsit zajonganak a kollégák a teremben. Hadd mondjak köszönetet először is önnek és a képviselőtársaknak itt a szakbizottságban, hogy én lehettem a témának a jelentéstevője. Az olajbaolajról és az étkezési olajbogyóról szóló megállapodás megkötéséről van szó. Szeretném önöket emlékeztetni arra, hogy az INTA szakbizottság az illetékes szakbizottság, az INTA készít, készít jelentést a megállapodás megkötéséről. Mi pedig véleményt készítünk a témához. Az egész eljárás egyébként Egyenlőre a tanács és a bizottság közötti lépéseknél rekedt meg. A tanácsnak ugyanis az egyik cikkkel kapcsolatosan fenntartása van a megállapodás megkötésének operacionalizálásával kapcsolatosan. Mi Ma a véleménytervezetet megvitatjuk, de egyelőre a tanácssal még nem sikerült a bizottságnak megegyeznie, éppen ezért, amit az imént vázoltam, de remélhetőleg ez hamarosan bekövetkezik, és megszületik a megállapodás. Kedves kollégák, a véleménytervezetben pozitív hangot ütünk meg, pozitívan reagálunk a megállapodás megkötésére. Arra szólítjuk fel a szereplőket, hogy támogassák a megállapodás megkötését, és ez a véleménytervezet lényege. Módosításokat javasolhatunk, illetőleg hozzájárulhatunk a megállapodás megkötéséhez, avagy nem. Mint ahogy minden véleménytervezetnek van bevezetője és egyfajta indoklása, úgy ennek a szövegnek is van ilyen része, és ebben emlékeztettem mindarra, ami a 2013-as évtől kezdődően a 2017-es évig, tehát az idei évig történt az ügyben. És még egy javaslatot megfogalmaztam a szövegben. Úgy észleltem, hogy ez a javaslat egyébként nagyon pozitív visszhangra talált. A javaslat lényege az, hogy most, hogy újra szóba került ez a nemzetközi megállapodás, újra eszmét cserélünk róla, érdemes lenne elgondolkodni azon, ezt a, még egyszer mondom, a szöveg indoklásában vetettem fel, hogy próbáljuk meg a piacot jobban szabályozni, mint eddig tettük, és ezért hangsúlyozom a termelők védelmének fontosságát és a fogyasztók védelmének fontosságát is természetesen, és hogy próbáljuk megteremteni a lehetőségét annak, hogy egy új olívaolaj kategóriát vezessünk be, ez lenne a prémium extra szűz olívaolaj kategóriája. Ebbe tartoznak a legjobb minőségű olívaolajak. A földközi tengeri térségben található gyártók nagy számban támogatták ezt a javaslatot, amikor erről eszmét cseréltem velük. Támogatják a prémium kategória bevezetését. Értékelésük szerint ez a világszerte termelt olívaolaj mennyiség kb. 15%-ára vonatkozik. Ez a 15%-uk esik az olívaolajoknak ebbe a kategóriába. Ma a legmagasabb kategória az extra szűz olívaolaj kategóriája. Ebbe a kategóriába azonban olyan sokféle olívaolaj tartozik, hogy talán érdemes lenne egy új kategória bevezetésén is gondolkodni. Ma például a piacon 4-től 30 euróig terjed az extra szűz olívaolaj kategóriába tartozó olajok ára. Talán ezért is érdemes elgondolkodni azon, hogy a legjobb minőségű olajat előállító gyártókat segítsük, azzal, hogy megteremtjük ezt az új kategóriát, és persze a fogyasztókat is segítenénk ezzel, mert egyértelművé tennénk, hogy mely olajak tartoznak a csúcs kategóriába. Egy másik kategórián is gondolkodtam, ez nem szerepel az indoklásban, illetve a véleménytervezetben, mert talán már túllépett volna annak keretein, de majd egy következő alkalommal, egy külön kezdeményezés keretében érdemes lenne egy további kategória bevezetésén is elgondolkodni. Összességében támogatom a 2015-ös megállapodás megkötését, a szövegben is ezt fogalmaztam meg. Elnök, köszönöm szépen. Erenc Garcia asszony jelentkezett, tessék. Sí, muchas gracias, presidente. Köszönöm szépen, elnök úr. Sajnos Balkárfel úr, aki árnyék jelentéstevő lenne a néppárt részéről ebben a témában, ő sajnos nem tud itt lenni, mert a brágai néppárti ülésre kellett elutaznia, viszont én nagyon örülök annak, hogy a nevében hozzászólhatok az olíva olaj, illetve étkezési olaj bogyó kérdésben. Számomra ez egy nagyon-nagyon fontos téma. Először is szeretnék köszönetet mondani a jelentéstevőnek a nagy munkáért, és fontosnak tartom azt, hogy a parlament elmondhassa a véleményét ezen egyezménnyel kapcsolatban. Tehát alapvetően ez itt egy formális döntésről van szó, hogy elfogadjuk ezt, vagy nem. Amit a jelentéstevő az imét említett, tehát, hogy egy új kategóriát alakítunk ki, a Premium Extra szűz olívaolaj kategóriát. Ez nagyon érdekes javaslat. Említettem a jelentéstevő, hogy a horvát a horvát termelők ezt kérik, viszont Spanyolországban a mi termelők pont az ellenkezőjét kéri. Hiszen már most is nagyon nehéz, hogy a európai fogyasztó számára a szűz olívaolaj és az extra szűz olívaolaj közötti különbséget megtalálni, hogyha még egy kategóriát felállítunk, azzal tényleg összezavarjuk az európai fogyasztót. Számunkra tehát ezek az indokok, ezek az okok, amiket kifejtett a jelentéstevő nem elégségesek. Spanyolországban nagyon sokféle és nagyon jó olívaolajunk van, nagyon nagy mennyiségben termelünk, és Clara Aguilera asszony egyébként olaj termelési tanácsadó abban a régióban, ahol éppen a legtöbb olívaolajat termelik a Spanyolországban, úgyhogy az ő véleményét is szívesen meghallgatnám. Mondom, én ellenzem azt a javaslatot, amit hallottunk az imént a jelentéstevőtől. Proszę pan posel Des, Oliwki Bawarii. Ja, Desz képviselő, köszönöm szépen, elnök úr. Jó lett volna még meghallgatni Agéléra kolléganőt, mert hát Németország nem olaj, olajbogyó termelő ország, úgyhogy csak utána kérnék szót. Igen, azért láttam hogy Bajorországban olajat. Köszönöm szépen Erransz Faszonynak a véleményét, és azt szeretném mondani a jelentéstevőnek, hogy eh, amit a egyezménnyel kapcsolatban mondott, azzal teljes mértékben egyetértek. Hogyha lenne egy új olívaolaj kategóriánk, hát szerintem eh, ez egy nagyon nagy kockázatot vállalnánk. Ez eh, nem biztos, hogy segítene az ágazatnak nálunk, ami az én hazámban nincs meg ez az igény. Általában, amikor új kategóriákat jelenítünk meg a piacon, akkor mindig ez egyfajta zűrzavart okoz a fogyasztók számára. Nos, természetesen a beárazásnál is nagyon nagy hatása van egy új kategóriának. Vannak olyan kategóriák is, hogy finom olívaolaj, vagy intenzív olívaolaj, vagy keserű olívaolaj. Nos, hogyha ezeket bevezetjük, vagy ezeket megjelenítjük, ezeket a megnevezéseket, az csak zűrzavart kelt. Szerintem a kategóriák már most nagyon jól vannak definiálva, hogyha az extra szűz olívaolajhoz még egy kategóriát kitalálnánk, az szerintem tényleg csak további zűrzavart kelt. Egyébként nagyon sokféle áru olívaolaj létezik, ez valóban így van. Az extra szűz olívaolaj is elérhető 4 euróért is, meg 30 euróért is, de hát valójában ezért nem a termesztő felelős, nem a termesztő dönti el, hogy mennyibe fog kerülni a boltban az ő olívaolaja, minden attól függ, hogy a étkezési minden attól függ, hogy a különböző terjesztési láncok, terjesztő láncok hogyan döntenek. Tehát soha nem az olívaolaj előállító ágazat dönt arról, hogy egy-egy olívaolajnak milyen ára lesz. Ez az élelmiszer láncok döntése, és Tudom, hogy a horvát olívaolaj kiváló, de hogyha egy plusz kategóriával egészítenénk ki a már most is elég bonyolult skálát, az szerintem nem tenne jót a fogyasztónak sem, és a termesztőnek sem. Tehát az olíva olaj termesztők érdekeit ez egyáltalán nem szolgálja. A hozzáadott értéket az adja, hogy milyen az oliva bogyónak a leve. Tehát, hogy ne legyen, hogy mennyire hogy sajtolják-e, vagy nem sajtolják-e. Az extra szűz olívaolaj ezért nagyszerű. Egyetértek a kollégámmal tehát ebben Spanyolországban, hogyha egy plusz kategóriával egészítenék ki, tehát a már most is nagyon sokféle olívaolaj piacot, akkor az egyáltalán nem lenne jó. A olaj előállítók nem ezt kérik, hogy szűzolívaolajat, extra szűzolívaolajat, vagy sajtolt olivaolajat vásárolnak, azt kell tudni a fogyasztónak, ugye amikor sajtolják, akkor egy kémiai folyamaton megy keresztül az olaj. Szerintem egyáltalán nem tesz jót a piacnak, hogyha egy plusz kategóriát vezetünk be. Egyetértek a kolléganővel, aki az imént elmondta, egyetértek a kolléganővel, aki azt mondta, hogy nem kell ez a plusz kategória, és köszönöm Dessz úrnak, hogy elsőbséget adott nekem. Olivaus Vlavi. Ja. Most következik Dessz úr, aki a Bajor Oliváról értekezik akkor most. Köszönöm szépen, hát nagyon hálás vagyok, hogy a két spanyol kolléganőt meghallgathattam először, mert első olvasásra nagyon szimpatikusnak találtam Jakovcsics kolléga javaslatát. Eredetileg úgy gondoltam, hogy ha van egy ilyen prémium kategória, amelyben a magas, magas áron, amelyen belül magas áron árusítják a terméket, akkor az több pénzt hoz a termelőknek. De ha megnézzük a tejtermelést, ott vannak prémium kategóriák, prémium márkák, ahol kb. 60 millió eurós a ö, forgalom, jóval nagyobb a nyereség is ezáltal, ezért szimpatikusnak tartottam elsőre az ötletet, de nem, nem ismerem a helyi körülményeket. Paolo de Castro meghívására Dél-Olaszországba jártunk. Hogyha az ember ott egy 2000 éves oliva, illetve olajbogyó fa előtt áll, hát az azért nagyon lenyűgöző. El tudom képzelni, hogy ez, azt az olívaolajat, amelyet ezekből az olivákból termelnek, amelyek ezeken a régi fákon teremnek, azt a jóval drágában adják, mert úgy tudom, hogy egy ilyen régi fa ö, karbantartása 50 euróba kerül évente, még egy újonnan ültetett fa karbantartása csak 5 euró. Úgyhogy el tudom képzelni, hogy elvileg jó ötlet, hogy az ilyen régi fák megtartása érdekében érdemes lenne egy prémium kategóriát bevezetni, több pénz folyik be, így lehetővé válik, hogy ezek a régi fák megmaradjanak. Úgyhogy eredetileg jó ötletnek tartottam Jakovcsics kolléga javaslatát, de hát gondolom a déli országokból érkezők jobban tudják, hogy mi a helyzet. Bajorországban az éghajlatváltozás ellenére sincs olíva ültetvény, továbbra sem. Elnök. Rendben. Hát 5 euró, 50 euró azért nem mindegy, nagy a különbség. Következő hozzászóló. Ferent. Ferent képviselő. Oui, Ferrand. Voilà, comme le maréchal. Valójában Ferrandnak hívnak, mint, a, mint Ferrand Marsalt. Tisztelt elnök úr, ez egy nagyon fontos téma. sokszor vám problémák merültek fel az olívaolaj exportjával kapcsolatban, onnan is ismerjük tehát ezt a témát. Köszönöm szépen a jelentéstevőnek a munkáját. Igent kell mondanom az, a minőségre, illetve az ellenőrzésre, de van egy nagyon fontos kérdés még az olívaolajjal kapcsolatban, ez pedig a különböző visszaélések, csalások, hamisítások megelőzése hát egy opciója van a fogyasztónak, hogy az olívaolaj termesztőtől vagy termelőtől vásárolja meg közvetlenül az olajat. Egyébként semmiféle garancia nincs arra, hogy valóban eredeti terméket kapunk. Nagyon sok esetben fordul elő csalás, illetve hamisítás, tehát a minőség nagyon fontos, de meg kell bizonyosodni arról a fogyasztónak, hogy a termék valóban eredeti termék. Köszönöm. Dziękuję panu posłowi. Köszönöm szépen. Ma więcej zgłoszeń od pani panów posłów. Jeszcze raz pan poseł Des. Des úr kért még egyszer szót, parancsoljon. Köszönöm szépen, azért muszáj még egyszer hozzászólnom, mert elmondtam ugyanúgy, mi nem termelünk olívaolajat, de nagy olívaolaj fogyasztó vagyok, mert Olaszországban jártam, és azóta nagyra értékelem ezt a terméket, és szinte minden nap fogyasztok olívaolajat azóta. Nem lehetne egy prémium kategóriát létrehozni azon olívaolajak számára, amelyeket ezekből a régi fákból, azok terméséből állítanak előre, elő. Mert szívesen fizetnék többet ezért, ezekért az olajokért, ha tudnám, hogy ezzel hozzájárulok ahhoz, hogy a részben ezer éves fákat megtartsuk és megmaradjanak. Úgyhogy itt a fák életkoráról van szó, ez is egy fontos szempont. Elnök, biztos vagyok abban, hogy a spanyol kolléganők szívesen hoznak akár 100 euróba ö, kerülő olívaolajat is önnek, de ez kolléga, Köszönöm szépen, azért öntsünk tiszta vizet a pohárba, nem szólaltam fel korábban, mert a két spanyol kolléganő olyan kiválóan elmagyarázta a dolgokat. Albert, a nemzetközi kategóriák az egy dolog. Ezt mindenki ismeri. Van extra szűz olívaolaj, szűz olívaolaj, illetve egyéb kategóriák is vannak, ez egyértelmű minden fogyasztó számára. De a másik kérdést hogy önkéntesen egy újabb minősítést adnak-e a termelők az olívaolajnak. Például Púliában van egy márkánk, egy, van egy privát márkánk, azon olajokra, amelyek a több évszázados fákból származnak. Tehát ez a márka név, ez megjelenik az oliva olajon, de ettől még nem kell a nemzetközi besorolást megváltoztatni, nem kell egy új kategóriát létrehozni. Egyetértek Klárával és Eszterrel, tehát létezik egy nemzetközi besorolás, és utána pedig, ha szeretnénk, akkor lehetnek privát vagy kollektív márkáink, amelyek meg jelenítenek, meg megszemélyisenek bizonyos karakterisztikákat, például, hogy egy adott régióból származik egy olívaolaj, vagy adott típusú fáról származik az olíva bogyó. Vagy ez megtörtént, ez hasonló esetek vannak például a sajtok esetében is, léteznek úgynevezett hegyi sajtok is. Ki lehet egészíteni egy termék kategorizálását ezzel, illetve definiálását ezzel, de ettől még nem kell úgy nemzetközi kategóriákat bevezetni możemy w tej chwili już poprosić przedstawiciela komisji. Rendben, köszönjük szépen, akkor most a bizottság képviselőjét kérnénk meg, hogy szóljon hozzá a témához. Saps úr, kérje a szót a témával kapcsolatosan, látom, hogy igen, akkor öné a szó. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm Jakov Csicsi úrnak is a véleménytervezetet. Nagyon örülünk annak, hogy támogatni tudja az Európai Bizottság álláspontját, hogy megkössük a megállapodást. El kell ismernem, hogy nem volt egyszerű a dolgunk. Egy új nemzetközi megállapodásról van szó. Az új megállapodás nagyon nagy eredmény, nagyon nagy vívmány, mert sikerül a nemzetközi olívaolaj kereskedelmet és étkezési olajbogyó kereskedelmet így alakítanunk. Köszönöm tehát a támogatását. Azt is szeretném hangsúlyozni, hogy nagyon örülünk annak, hogy ez az új megállapodás, amely átmenetileg már január 1-ével hatályba lépett, remélhetőleg jövő év elejétől most már ténylegesen, hivatalosan is hatályba léphet. A mai vita elsősorban egy új minőségi kategória körül forgott, és el kell ismernem, hogy ez egy nagyon trükkös ügy. Vannak már különböző kategóriáink, amelyeket alkalmazunk az Európai Unión belül és a nemzetközi kereskedelemben is. Ezek nemzetközileg elismert minőségi kategóriák. Technikai normákról van szó, amelyeket a különböző függelékek írnak körül. Ennek alapján alakítottuk ki mi itt Európában a saját minőségi normáinkat, és a nemzetközi szintéren is így alakultak ezek a normák. Európa nagyon magas minőségű olívaolajat exportál, de importál is olívaolajat. Egy újabb kategória megteremtése olyasmi, amit külön meg kell vitatnunk, mégpedig a Nemzetközi Olívaolaj Tanács kontextusában. És mindehhez szükség lesz persze egyéb szereplők hozzájárulásához is. Ezt nem zárhatjuk ki, lehet, hogy ezt meg tudjuk oldani, hogyha szükség mutatkozik rá, de én a magam részéről azt gondolom, és talán a hagyományos termelők is csatlakoznak hozzám ebben, hogy más módon is tudjuk az extra szűz olívaolaj minőségét meghaladó olajokat promotálni, mert van például 120 védett eredet megjelölésünk, és vannak oltalom alatt álló földrajzi megjelölések is például, és különböző eszközeink vannak, amelyekkel érzékeltethetjük a fogyasztók felé, hogy egy adott termék esetében nem különböző olívaolajak vegyítéséről van szó, hanem egy adott régióból származó olajról például, és így tovább. Arra vonatkozólag, amit Deszúr mondott, egy öreg fára jó ránézni, szép lehet, de semmi nem garantálja azt, hogy egy öreg fa jó minőségű olívaolajat vagy olajbogyót termel. A különböző minőségi ellenőrzések technikai jellegűek, és itt tiszteletben kell tartani az organileptikus és kémiai elemzéseket, Úgyhogy ezek a, elsősorban a minőségi jelzők. A jelentéstevő felvetette azt, hogy a jövőben hogyan szervezzük majd meg a munkamegosztást a tanács és a bizottsági szolgálatok között a nemzetközi megállapodások megkötésekor. Ez nem specifikusan az olajbogyóra és olaj és olívaolajra vonatkozik. Ezzel a kérdéssel kapcsolatosan folytatni kell az egyeztetéseket az intézmények között, és persze a két jogi szolgálatnak is egyeztetnie kell. Én optimista vagyok, biztos vagyok abban, hogy sikerül olyan megállapodásra jutnunk, amely lehetővé teszi, hogy továbbra is mű, mű, cselekvőképesek legyünk, különösen ami az Oliva tanácsot illeti. Ez az egyik legfőbb nemzetközi szervezete ugyanis az olívaolajnak és az olajbogyónak mint olyannak, és ezáltal tudjuk biztosítani azt, hogy a fogyasztók a lehető legjobb minőségű termékekhez jussanak. Köszönöm. Köszönöm szépen. Jakov Csicsúr. Kedves kollégák! Nagyon örülök annak, hogy senki sem ellenezte a megállapodás megkötését, ezzel azt hiszem megadhatjuk a zöld jelzést a 2015-ös megállapodásnak. Ez azt jelenti tehát, hogy a szakbizottság támogatja a szöveget, Egyébként pedig úgy gondolom, egy nagyon jó eszmecserét folytattunk itt ma. Én egy kicsit meglepődtem részben. Én csak szerettem volna valamilyen módon érzékeltetni hogy néhány tagállammal és néhány termelővel tárgyalva, jártam a Kopa, Kokebában, és ott ütköztettük az érveket, és ott én ezeket a dolgokat szűrtem le, amelyeket a véleménytervezetben szerepeltettem is. Persze értem a kollégák érveit, és jó lenne valamilyen módon az eredet megjelölést, illetve az eredetet, mint olyat támogatni, mert hát tudjuk, hogy világszerte a legjobb minőségű olívaolajat az EU területén termelik. Védeni kell a termelőinket, mert sokszor az extra szűz olívaolaj kategórián belül nehézségekbe ütköznek, nagyon sokféle olívaolaj sorolódik ide. és sokszor a termelők maguk is tolerálják ezt a helyzetet, mert hát kénytelenek tolerálni. Én azt a célt túl tűztem ki magam elé, hogy a legjobb termelőket valahogy megvédjük, ezek a legjobb termelők pedig a globális szintéren az EU-s termelők, és persze a fogyasztók védelme is fontos szempont. Egy dologban nem értek egyet a kollégákkal, szerintem ez nem okozna nagyobb zűrzavart a piacon. Ez az egyetlen dolog, amiben nem értünk egyet. Szerintem sokkal nagyobb az űrzavar akkor, hogyha ugyanolyan minőségű terméket nagyon különböző árakon árusítanak, vagy értékesítenek a piacon, mint ahogyan említettem, 4 eurótól 30 euróig lehet extra szűzolívaolajhoz jutni. A fogyasztókat megzavarja ez, mert nem értik, hogy ugyanaz a minőség miért kerül többe vagy kevesebbe. Ez az egyetlen dolog, amiben nem értünk egyet, egyébként pedig köszönöm mindenkinek ezt a rendkívül jó eszmecserét. Szerintem fontos, hogy őszinték legyünk egymással, nyilvánvaló, hogy mindenki a nemzeti érdekeket is védi, a saját termelőjének érdekeit, de jó lenne, hogyha minden elemet szem előtt tartanánk, mert a globális olívaolaj termelés 15%-át az EU adja, ez egy viszonylag nagy mennyiség, Szerintem eh, valamilyen módon szem előtt kell tartani ezt a szempontot is, és eh, valamilyen módon meg kell teremteni a lehetőséget arra, hogy a saját eh, termelőinket segítsük és megvédjük. Köszönöm szépen a jelentéstevőnek. Ön elmondta, hogy itt csak arról van szó, hogy e, az egyezmény megkötését e, támogatjuk vagy nem, és a módosító javaslatok is csak erre vonatkoznak. Most úgy döntöttünk, hogy támogatjuk ennek az egyezménynek a megkötését, és önök is tudják, hogy ez mint a bizottság az illetékes bizottság a témában. A következő ülésen fogadjuk majd el a véleményt, és december 4-én pedig az INTA bizottságban lesz eh, a jelentés elfogadása. Ezzel most minden témát lezárhatunk, eh, amelyekre a Brexit vita előtt akartunk sort keríteni, és most azt hiszem, hogy egy kis pillanatra pár perc szünetre van szükségünk, 5 perc szünet, hogy előkészítsük a prezentációt, és aztán folytatjuk csak 5 perc. Państwa, temat ważny, chcemy dać więcej. Nos, akkor rátérhetünk egy, e, a következő rendkívül fontos témára, amelyre elég időt akartunk szánni. Három prezentációra kerül sor, három előadásra kerül sor a költségvetési, a kereskedelmi és intézményi kérdések megvilágítása a Brexit összefüggésében ez a téma. Policy Department és az Agri Bizottság együtt szervezték meg ezt a meghallgatást, és a Brexit hatásairól van szó. Ami a Brexit tárgyalásokat illeti, hát ezek nagyon lassacskán haladnak, nem hoztak túl sok eredményt, úgyhogy ezért a szakbizottságunk a B eh, Policy Departmenttel együtt eh, megszervezte ezt a eh, meghallgatást, amelyen meg szeretnénk nézni, hogy az európai mezőgazdasági ágazatra és a közös mezőgazdasági politikára milyen hatással van a Brexit. Nos, tehát ezt a három dimenziót vizsgáljuk meg. Az első téma az EU költségvetésre való e, Brexit hatás, és főleg a kap finanszírozására való kap kihatá, e, Brexit kihatás. Olária Obio az, és Jörg Haas e, az előadásaink, az előadóink. A Jacques Delors intézettől. A következő a mezőgazdasági kereskedelem az Európai Unió és az Egyesült Királyság között a jelenlegi tényállás és a Brexit esetleges kihatásai. Cecilia Bellora és Jean Foré az előadóink ebben a témában. A Nemzetközi Kutatási és Gazdasági Modellezési Intézet részéről. A harmadik téma pedig az átmeneti intézkedések a mezőgazdaság területén, az EU és az Egyesült Királyság kapcsolataiban. Alan ez fog ehhez egy előadást tartani, nagyon jól ismerjük, hiszen gyakran részt vesz az üléseinken. Nagy öröm számomra, hogy évek óta ismerjük egymást, örülünk, hogy itt van a körünkben. 20 percet tudok adni minden előadónak, és az előadások után lehet kérdéseket feltenni. És a vita pedig az előadások után lesz, tehát először meghallgatjuk az előadást, kérdések, válaszok, és aztán a következő előadás után is lehet kérdéseket, válaszokat föltenni, és a legvégén lesz még egy eszmecsere. Remélem be tudják tartani ezt a struktúrát. Azt hiszem, hogy 20 perc minden előadásra elég, és most kérem az előadóinkat, illetve az első téma előadóit, hogy a költségvetési témában tartsák meg az első előadást. Tessék, köszönöm szépen! szépen. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönjük szépen, hogy meghívtak bennünket, hogy részt vegyünk ezen a, a munkacsop, ezen a workshopon. A Brexit költségvetési hatásairól szól az előadás, az európai költségvetésre és a kap kiadásokra való Brexit hatásról van szó. Az előadás és a tanulmány struktúrája az első pont. Nagy részt ez a költségvetés elemzésével kezdődik. Két dologra koncentrálunk. Az egyik az egyszeri, eh, a Brexit bill, tehát az egyszeri hatások, a jelenlegi MFF tárgyalásokra milyen hatással van tehát ez, és eh, a másik pedig a strukturálisabb hatások, az Egyesült Királyság hozzájárulásának az elvesztése. A második téma a Brexit hatása a, konkrétan a kapra, erről fog majd beszélni Jörg, és aztán a végén lesznek ajánlásaink és összefog, tanulságok. Nos, ami a két hatást illeti, figyelembe kell venni, hogy különböző következményei lesznek a Brexitnek. Az egyik a maga a Brexit Bill, de lenne, lehetnek ennek minőségi hatásai is. Az Egyesült Királyság fontos szerepet játszik az MFF tárgyalásokon, a legutóbbi MFF tárgyaláson is, és az Egyesült Királyság hiánya a tárgyaló asztal körül megváltoztathatja az egész dinamikát. Teljesen világos, hogy egy relatív mérethatása is lesznek ennek a költségvetésre. Az Európai Uniós GDP százalékában mérve, relatív mértékben az Egyesült Királyság nettó hozzájárulását tehát ki kell legyen súlyozni, még akkor is, hogyha a Brexit hézagot megszüntetjük, tehát hogyha ezt kompenzáljuk azzal, hogy növeljük a befizetést. A végeredményben az Európai Uniós költségvetés összességében nagyobb lesz relatív, relatíve nézve. Ez egy politikai célkitűzés, hogy a GDP 1%-a fölé ne menjen a költségvetés, ezt figyelembe kell venni végül, de nem utolsó sorban nyilván a saját forrásokra is lesz ennek hatása, mert az Egyesült Királysági rabat eltűnése és a korrekciós mechanizmusok változásához vezet. Hogyha megnézzük az egyszeri Brexit hatást, a Brexit Bill, eh, ez a Brexit számla, ez, a, ez azokat az összegeket az összeget fedi le, amelyet az Egyesült Királyságnak kellene befizetnie ahhoz, hogy az, a, még a tagság alatt vállalt pénzügyi kötelezettségeinek megfeleljen. Ez nem utal az átmeneti időszakra, illetve egyéb kifizetésekre. Amikor írtuk a tanulmányt, akkor még a Brexit tárgyalások első fázisában voltunk. Nyilván önök is tudják, hogy ez a fázis, ez az első fázis még nem zárult le. A pénzügyi megállapodás hiánya a legnagyobb, a legfontosabb oka annak, hogy nem sikerült lezárni, mert az Egyesült Királyság és az EU nézeteltérése jelentős azzal kapcsolatban, hogy mire terjed ki ez a számla, mekkora az összeg. 2016. júniusában egy EU-s pozíciós papír kiadására került sor, és ez abból indul ki, hogy tehát ez, ez utalt arra, hogy hogyan kell kalkulálni a különböző Egyesült Királysági kötelezettségeket, Ez 55-75 milliárd nettó kifizetésből indul ki, vagy befizetésből. A Tereza May az egyik beszé, a firenzei beszédében konkrét vállalást fogalmazott meg, és egyetlen tagállamot sem akar arra kényszeríteni, hogy csökkentse a kiadásait, illetve a Brexit miatt többet fizessen be a költségvetésbe. Ez oda, ez, ebből azt vontuk le, vagy vonta le az Európai Unió, hogy fenntartják a e, befizetéseiket, ez 20 milliárdból, e, ez 20 milliárdra rúgna. Ez e, a két összeg között elég nagy különbség van ez abból adódik, hogy maga ez a számla miből tevődik össze, ebben sincsen egyetértés, hogy milyen ennek a természete, hogyan a dimenziója, hogy alakul. Nyilván látták a sajtóban, hogy voltak bizonyos híradások azzal kapcsolatban, hogy az Egyesült Királyság úgy tűnik, hogy hajlandó növelni a számla összegét, de még mindig az EU és az Egyesült Királyság közötti összecsapásnak a fő témája az, hogy az EU ragaszkodik ahhoz, hogy az átmeneti megegyezésekről szóló tárgyalásokat csak akkor kezdik el, hogyha erről a számláról megegyeztek. Nyilván az Egyesült Királyságnak sokkal egyszerűbb ezt a számlát, mint átmeneti kifizetést bemutatni, az átmeneti időszakhoz kapcsolódó átmeneti kifizetésnek bemutatni. Én azon, mi azonban azt mondtuk, hogy az Európai Unió azt mondta, hogy ezért nagyon óvatosan kell bánni ezzel a témával az átmeneti időszakhoz való az összegnek a átmeneti időszakra vonatkozó megállapodáshoz való kötésével, hogy az európai, hogy az Egyesült Királyság ne, eh, használhatja, ne használhassa ezt a, az összeget, vagy ezt a megállapodást eh, arra, hogy a, a többi tárgyaláson kicsikarjon valamit. Nos, a a számlának a legnagyobb összege az a jelenlegi MFF-ben vállalt kifizetésekkel függ össze. Két téma van, amelyek kifejezetten tárgyát képezik bizonyos ellenállásnak. Az egyik az Egyesült Királyságnak a 2014-2020-as MFF összes kifiz, kötelezettségvállalását ki kell fizetnie, azokat is, amelyek még nem szerepelnek éves költségvetésben vagy pedig csak azokat kell e kifizetnie, amelyeket az Európai Unió már elismert, mint kifizetési kötelezettségvállalások. Ezek, tehát ez, ebben nincs egyetértés, hogy az Egyesült Királyság tehát az, össz, az egész MFF vállalásért kell fizetnie azokért is, amelyek még nincsenek az éves költségvetésben levezetve. És mi a helyzet az a contingent liability témájával? A Theresa May firenzei beszédében is utalt e, erre, tehát ezek a, a kint, kint lévő összegek, amelyek még nem materializálódtak, még nem merültek fel konkrétan. És itt felmerül a kérdés, hogy az Egyesült Királyság kilépéséből felmerülő veszteségeket hogyan osztjuk meg. Nagyon fontos látni, hogy a különböző értelmezések különböző hatásokat válthatnak ki. Az Egyesült Királyság, hogyha csak a RALT fizetik ki, tehát a kilépéskori RALokat fizetik ki, akkor a 2019-2020-as kapkifizetések veszélybe kerülnek. Ha az Egyesült Királyság úgy dönt, hogy amíg éves költségvetésben nem szereplő kifizetési kötelezettségvállalásokat is kifizeti, de csak azokat, amelyek az Európai Uniós konszolidált elszámolásokban szerepelnek, akkor az EARDF kifizetések megmaradnak, mert ezek a konszolidált elszámolásban szerepelnek, de az EAGF kifizetések viszont veszélybe kerülhetnek. Az utolsó szenárió ami a legvalószínűbbnek tűnik Tereza May legutóbbi beszéde alapján, hogy az Egyesült Királyság fenntartja az éves nettó hozzájárulását 2019-2020-ra is, de nem fizeti ki a RAL 2020-ban fent, ö, ö, felmerülő RAL összegeket, akkor a 2019-2020-ra vonatkozó kapkifizetések fedezetet kapnak, de a következő MFF-ről szóló tárgyalások nehezebbek lesznek, mert az itt az előző MFF-ből, vagy az aktuális MFF-ből felmaradó RAL, Egyesült Királysági RAL összegeket el kell osztani a maradék tagállamok között ami a Brexit hézagot illeti, mi az anyagunkban próbáltuk ezt meg, meg becsülni. Az Egyesült Királyság hozzájárulásának a számítása eléggé bonyolult, évről évre változik, 2014-16-os átlagot számoltuk, és kb. 10 éves 10 milliárd euróra jutottunk, ez évi 10 milliárd hiányt keletkeztet az Európai Uniós költségvetésben. Valószínűleg nem lesz 2020 után Egyesült Királysági hozzájárulás, tehát a legrosszabb szenárió 10 milliárd euró. Hogyan igazítsuk ki ezt a Brexit hézagot? Különböző szenáriók léteznek ezzel kapcsolatban, elemeztük a különböző tagállamokra vona, gyakorolt hatást, megnéztük azt, amikor a kap pot úgy igazítjuk ki, hogy a többi tagállam befizetését igazítjuk ki, vagy csökkentjük a kapkifizetéseket, ez a második szenárió, illetve megnéztük, hogy mi lesz akkor, hogyha nincs megegyezés az MFF tárgyalások során. Lehet, hogy vannak, lesznek más forgatókönyvek, tehát az egyes szenárió kombinációja, magasabb hozzájárlás, alacsonyabb költés együtt, de persze várjuk a kérdéseket. Az egyes szenárióban látják, hogy mi lesz ennek a szenáriónak a hatása, tehát növeljük a hozzá a befizetéseket annak érdekében, a maradék tagállamok befizetéseit, hogy a hézagot kompenzáljuk. Tehát a nemzeti hozzájárulások százalékában látják, hogy mennyiben változának a, a befizetések, felül látják a százalékos arányt, ki alul az abszolút számokat, nyilván a legnagyobb befizetőket legin, érinti leginkább, de hogyha százalékban, de hogyha relatívben nézzük meg, azokat a tagállamokat érinti ez leginkább, amelyek a, a rabatból profitálnak akiknek, illetve akiknek részt kell venniük az Egyesült Királysági Rabat finanszírozásába. Németország, Hollandia, Svédország és Ausztria azok, amelyeket leginkább érinti e, ez az egyes szenárió. A kettes forgatókönyv szerint azt néztük meg, hogy mi történik, hogyha csökkentjük a kifizetéseket, és így igazítjuk ki a költségvetést. Megnézzük ennek a szenáriónak a nehézségeit. 10 milliárd egy költségvetésben ez egy elég magas összeg, sok pénz. Az az első oszlop az, hogy az azt mutatja, hogy melyik, mi az a hézag, amit kompenzálni kell, és itt látják a különböző oszlopokon a különböző eszközökből vagy alapokból, hogyan tudnánk ezt kompenzálni ez például a teljes Horizont 2020-as költségvetést felemésztené, hogyha összehasonlítjuk, ez azért nagyon sok pénz és nagyon nagy problémát jelenthet hogyha a Brexit hézagot ezekből a forrásokból akarjuk kompenzálni, akkor jelentős elvonásokra lesz szükség a költségvetés egyéb részeiből. Mi lesz, hogyha nincs megegyezés? E, két szenáriót tudunk elképzelni. Az egyik, hogy a Brexit hézakhoz hozzá kell igazodnunk 2020 előtt, tegyük föl, hogy nincs megegyezés, az Egyesült Királyság 2019-ben kilép egyezmény nélkül, és nem ismeri el azt, hogy 2020-ig be kell fizetni a nettó befizetéseit, hát nem tudjuk, hogy itt mi fog történni, ez nem teljesen világos. A jelenlegi MFF rendeletben nincsen arra való utalás, hogy mit csináljunk, hogyha nincsen egyezmény, nincsen erre vonatkozó útmutatás. Az post 2020 MFF-ről, hogyha nem sikerül megegyezni, akkor azt tudjuk, hogy ez szerződés szerint a jelenlegi vagy a folyó MFF plafonjai folytatódnának tehát a 2019-20-as MFF folytatna, folytatódna, de ez a net kedvezményez, netó kedvezményezetteknek kedvez, de hát a kifizetések jogi alapja veszélybe kerülhet, tehát ez egyetlen tagállamnak sem jó szenárió összességében. És akkor most megadnám a szót Jörgnek. Nézzük akkor a részleteket. Mit jelent ez pontosan a kap számára, hogy lehet erre felkészülni, illetve milyen hatása lesz ennek a tagállamokra? Nézzük először is a status quo-t. Láthatjuk az éves kap egyenleget, millió euróban kifejezve látható, hogy elég nagy az a szétoszlás. Láthatjuk azt, hogy van öt nagy kedvezményezett, Lengyelország a legnagyobb, Görögország, Románia, Spanyolország és Bulgária. A másik oldalon pedig a nettó befizetők vannak Németország, illetve az Egyesült Királyság. Mi történik akkor, hogyha az Egyesült Királyság kilép? Először is, ahogy a kollégám is említette, a Brexit számla lehet, hogy hatással lesz a kapra még 2020 előtt. Jelenleg nem lehet előre látni, hogy milyen hatása lesz ennek, 2020-án, 2020 után viszont biztos, hogy lesz egyfajta hiány, és valakinek, valakinek föl kell tölteni ezt a hiányt. A kérdés az az, hogy a kap mennyit kell, hogy majd megtegyen, ezért mennyi lesz a kap szerepe ebben, hogyan kell ezt a lyukat betömni. Nem mondhatjuk azt, hogy a három, éves három milliárd az a nettó befizetésbeli hiányok abból. Ezzel valamit tenni kell elképzelhető, hogy a nagy programok, mint a KAP, majd sokkal nagyobb megszorítások elébe néz, hogyha ez a hiány, ez megmarad. De az biztos, hogy ez egy politikai kérdés, politikai döntéstől függ ez. De nagyon fontos az, hogy megvizsgáljuk, hogy a kap területén ez mit jelent majd a nettó befizetők számára pontosan. Nos, szeretnék néhány opciót felvázolni, de pusztán illusztrációs jellege. Hogyha úgy, úgy dönt az EU, hogy megtartja a kap kifizetéseket, akkor a nettó befizetéseknek kell nőnie. Láthatjuk az abszolút adatokat, illetve láthatjuk a kormányzati kifizetések arányát. Látható, hogy a nagy és gazdag országok, a nagy és gazdag országokra lesz leginkább hatással mindez de nem csak ezt kell tudni. Eulália is említette az imént, hogy Ausztria, Ausztria, Svédország, Németországra nagyon nagy hatással lesz majd ez. Például Svédország és Svédország és Hollandia esetében ugyanakkora hatással lesz mindez, mint Olaszországra, pedig Olaszországnak háromszor nagyobb a gazdasága. Tehát bizonyos szempontból ez nem fair nem egyenlő hatásokkal lesz majd mindenkire, de azt is mondhatjuk, hogy akkor jelenleg Hollandiát és Svédországot pedig túlságosan nagy előnyben részesítjük. Tehát elképzelhető az is, hogy az lesz majd a válasz a Brexitre, hogy a nettó befizetőknek kell még többet befizetni, és a nettó kedvezményezétek helyzete pedig nem nagyon változik. Mi történik akkor, hogyha a kifizetéseket csökkentjük? Ez a második forgatókönyv. Látható, hogy Görögországra például nagyobb hatással lesz majd ez, de azok az országok, akikről az imént beszéltünk, Németország, stb. rájuk is lesz némi hatással. Jelenleg nem polarizálódott még ennyire a helyzet, hogy politikai szövetségek alakulnak ki a netó befizetők és a netó kedvezmények között, meglátjuk. Mi történik akkor, hogyha nagyon nagy mértékben lecsökkentik a, a költségvetést, a kifizetéseket, látható, hogy mennyire megváltozott az első és a második ábra viszonya, ez a kisebb, illetve a szegényebb országokra is hatással lesz, Románia, Bulgária, Litvániára, és ez elég problematikus lesz más szempontból is. Ebből a jelenlegi nettó befizetők profitálnának, hogyha a kap kiadásokat nagyon lecsökkentenék. Most valamit átugrok, mert nem nagyon van már időnk. Nem csak attól függ a helyzet alakulása, hogy pontosan mennyivel csökkentjük a kiadásokat, hanem hogy hogyan struktúráljuk ezeket, pontosan hogyan oszlanak meg ezek a, ezek a csökkentések. Nézzük a következtetéseket szakmai, csupán szakmai módon nem lehet azt előre kiszámítani, hogy a kap hogyan változik majd, elképzelhető, hogy 3 milliárdos lyuk lesz a kapban, lehet, hogy 10 milliárdos, nem lehet tudni. Az egyik forgatókönyv sem tökéletes, amit az imént felvillantottunk, bár minden esetben lesz majd zavaró hatás, lesznek majd egyensúlyhiányok, dönteni kell majd, hogy pontosan milyen politikai változatot választunk, de mindenképpen egy egy típusú országra lesz majd hatással ez. Nézzük az ajánlásokat. Úgy gondoljuk, hogy az EU-nak nagyon óvatosan kell a Brexit megállapodást egy átmeneti időszakhoz kötnie. Nagyon fontos az, hogy megfelelően óvó legyen tehát ez a megállapodás. Gondoljuk a 2020-as időszak utánra is, amikor mindenképpen kell egyfajta kiigazítást is végrehajtani nyilván nem csak a kapra lesz hatása, hanem az egész EU-s költségvetésre lehet, hogy ezzel könnyebb lesz majd kompromisszumot kialakítani. Nem egyszerű még az időzítésem, már most el kell kezdeni arról beszélni, hogy ezek a koncepciók pontosan mit jelentenek, hogy lehet az EU-s hozzáadott értéket megvalósítani. Hogyha a Brexithez megfelelően Brexithez megfelelően viszonyulunk, az azt gondolom, hogy egy lehetőség is jelent, lehet és jó tehet az Európai Unió finanszírozásának, illetve költségvetésének. Köszönöm. Köszönöm szépen. Örültem annak a hírnek az előadásuk végén, hogy azért pozitívumokra is lehet számítani, abban nem lehetünk biztosak, hogy ezek valóban meg is fognak majd valósulni. Most a kérdések következnek. Egnyú úr parancsolja. Köszönöm, elnök úr. Ezzel az anyaggal kapcsolatban leginkább az zavar, hogy abból indulnak ki, hogy az Európai Uniónak, Uniót megakad, megajándékozza majd a brit adófizető egy hatalmas pénz összeggel. A Lisszaboni szerződésben erről semmi nincsen, egyetlen betűt sem állítanak azzal kapcsolatban, hogy egy hatalmas pénzösszeggel kéne megdobni a kilépő országnak az EU-t. A brit a brit adófizetőt meg lehet keresni természetesen, mert egy bizonyos időszakra a, nagy, az Egyesült Királyság aláírta azt, hogy tagja lesz az EU-nak, aztán ott vannak persze a nyugdíj kérdések is, vannak olyanok, akik a tanástól, a parlamenttől, stb. kapják a nyugdíjukat. Egy, de ennyi lenne. Aztán van ennek az éremnek egy másik oldala. Az Európai Beruházási Bankban egy elég nagy uh, összegű brit befektetés van. Hihetetlenül nagy hiteleket adtunk Görögországnak, másoknak, Portugáliának is, akik bajban voltak a válság alatt. Ez a britek, a brit adófizetők pénze, ezt kölcsönadtuk, ezt vissza kell kapnunk. Nettó befizetők vagyunk. Például az ír hidakban, vagy a spanyol, spanyol autópályákban ott van a britek pénze. Ez még mindig ott van. Aztán ott vannak az EU-s követségek világszerte, ebben is benne vannak a brit fontok, vagy Strasbourgban, Luxemburgban, Brüsszelben is van brit tőke. Szerintem, hogyha ezt mind figyelembe veszük, akkor az a végszámítás, hogy egyáltalán semmivel sem vagyunk adósai az EU-nak. Where you leave, Stewart? Where you leave? Ja myślę, że to możemy, może Unia ma zapłacić. Köszönöm. Lehet, hogy még az EU-nak kell önöket kifizetni. Mi, majd mi fizetünk azért, hogy kilépnek. Loazó úr. Köszönöm szépen. Hát én a Brexit következményeivel szeretnék foglalkozni, például a Franciaországra, a francia gazdaságra milyen hatása lesz. Jelenleg a mezőgazdasági termékek kivételével negatív az export egyenlege Franciaországnak. Jelenleg ugye 4 milliárd eurónyi élelmiszert vagy mezőgazdasági terméket szállítunk az Egyesült Királyságba, úgyhogy Franciaország számára ez nagyon fontos. A Brexit tárgyalásokat, még nem zártuk le, nem tudjuk, hogy mi lesz majd a külkereskedelemre kérdés, hogy a WTO-n belül is erre lehet-e számítani, vagy a vám kérdésekkel, vagy a szabad kereskedelmi egyezményekkel ugyanerre számíthatunk-e? Sem jogi, sem kereskedelmi elképzeléseink nincsenek ezzel kapcsolatban, és ez sajnálatos. Köszönöm. Hadd mondjam el azt, mondja az elnök, hogy a következő előadás témája lesz a kereskedelem. Most csak költségvetési témákról van szó, úgyhogy szeretném, hogyha ilyen jellegű kérdéseket tennének fel. Flanagan úr. Uh, thank you very much. Köszönöm szépen. Én ír képviselő vagyok, úgyhogy számunkra ez egy rendkívül fontos kérdés. Hallottam az imént a számadatokat, és úgy érzem, hogy itt ebből még baj is lehet, de a kérdés az, hogy hogyan próbáljuk ezt megoldani. Az is nagyon fontos, hogy itt politikai döntések lesznek. Lehet, hogy egy 10 milliárdos hiány jelentkezik majd a kapban, vagy lehet, hogy egy 3 milliárdos csökkentés lesz. A kérdés az, hogy az EU-s adófizetők számára megadjuk-e azt az érzetet, azt az érzést, hogy igazi értéket kapjuk, kapnak a pénzükért, avagy ismételten kialakul az a probléma, hogy nagyon sok mindent nem fizetnek ki. A politikusoknak oda kell figyelni az adófizetőkre. Nem szabad egy olyan kabba befizetni, amely nem azokat honorálja, akiket kéne, és nem azok kapják meg a kifizetéseket, akiknek meg kéne kapnia. Tehát, hogyha, meg, hogyha megtartjuk a kapot, akkor jó lenne, hogy a, tényleg a mezőgazdák kapnánk meg ezt a pénzt, nem pedig azok, akik jelenleg alássák a mezőgazdaságot. Mert sajnos ez a helyzet most. A képviselőknek, illetve az európai rendszereknek kell, rendszernek kell ezt megoldani. Tehát az a lényeg, hogy minél több pénz jusson a mezőgazdaságra, de tényleg a gazdáknak kell ezt megkapnia. Hogyha ez nem így történik, akkor esélyünk sincs. És hogyha csökken a pénzösszegünk, akkor garantálnunk kell azt, hogy a megmaradt pénz tényleg az embereké legyen, a gazdáké. Többször elhangzott már számos csoportból, mindenki erről beszél, a pénz 80%-a a gazdák 20%-át éri el. Mi történt a 80 száz. Mi történt a pénz többi részével? Szerintem Szerintem arra kéne figyelni, hogy ne legyen pénzhiány, illetve hogy ami pénzünk van, azt a megfelelő emberek kapják meg. Köszönöm, mondja az elnök. Plenegen úr, megtenné, hogy a konkrét témánál marad? Az, hogy a pénznek mi lesz a sorsa, az nem a mostani eszmecserénk témája. Mi a Brexitről beszélünk, és arról, hogy a Brexitnek milyen költségvetési hatása lesz. Kérem erre koncentrálni, de szúr következik. Exactly. De szúr, Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm az előadóknak az elmondottakat. Tisztában kell lennünk azzal, hogy ha Nagy-Britannia kilép, kevesebb lesz a pénz. Ez tény. Hogy mindez milyen kihatással lesz a kapra, hát különböző forgatókönyveket mutattak be az előadók erre vonatkozólag. Ha kevesebb a pénz, egy dolog nem történhet meg, azt nem engedhetjük meg, hogy ez csak a mezőgazdaság kárára váljék. Hogyha csökkentésekre van szükség, akkor ezeknek egyenlőknek kell lenniük, arányosnak kell lenniük, az összes területen meg kell jelenniük. Nem lehet az, hogy a mezőgazdaságból vonják csak el a pénzt, hogy az összes többi területen fenntartsák a költségvetést. Ez lenne egy politikai üzenet, amit szeretnék itt most megfogalmazni. Hogy a pénzeket hogyan osztjuk el, az, a, az egy másik vita tárgya, arra lesz még vélhetően elég időnk. Szeretném megkérdezni két előadótól, hogy látnak-e lehetőséget arra, és ez megint csak politikai kérdés, hogy az EU további pénzekhez jusson, további forrásokhoz. Mert az nem lehet, hogy a tagállamok újabb és újabb feladatokat rónak az Európai Unióra, és közben nem fizetnek. Németországban jelenleg nehéz koalíciós tárgyalások zajlanak. Nagyon nagyra értékelnénk Németországban, hogyha azt kérik a tagállamok, hogy Brüsszel újabb feladatokat lásson el, akkor több pénzt bocsátanának rendelkezésre tagállamok. Schäuble, eddigi pénzügyminiszterünk itt járt néhány hónapja Brüsszelben, és utalt erre, utalt arra, hogy ha például a határvédelem területén vagy más területeken az EU új feladatokat kap, vagy a kutatásban új feladatokat kell ellátnia, akkor több pénzt kell rendelkezésre bocsátani. Mi itt a szakbizottságban nem tudjuk ezt a kérdést tisztázni, a költségvetési kollégák és a tagállamok törhetik majd ezen a fejüket, de érdekes belegondolni, hogy milyen hatásai lehetnek a Brexitnek. Egnyú kollégának mondom, nagyon félek attól, hogy Nagy-Britannia kilépésével az európai mezőgazdaságban versenytorzulásra kerül sor, mert ha Nagy-Britannia kilép, és rengeteg pénzt takarít meg, akkor a brit gazdák valószínűleg kétszer annyi pénzhez jutnak majd jövedelem kiegészítésképpen, mint eddig, úgyhogy ez majd versenytorzuláshoz vezet. De persze ez az utolsó megjegyzésem, ezért nem, ezt nem kell halálosan komolyan venni. Köszönöm szépen, elnök úr. Én is szeretnék köszönetet mondani a meghívottaknak az általuk elmondottakért, ami a költségvetést illeti Alberdeshez kapcsolódom. Három szenáriót mutatnak be. Vagy a tagállamok többet fizetnek be, vagy kevesebbet költenek, vagy nincs megegyezés. Mi a helyzet a saját forrásokkal? Erről úgy látom, hogy nem beszéltek. Ez, ez a valódi kérdés, ez egy fontos téma lenne Ez egy olyan elem, ami amit mindenképpen érdemes lenne tartalékban tartani. A második dolog, tudjuk, hogy ami a Brexitet illeti, ez olyan, mint a közlekedő edények, nem lehet ezt elválasztani az egyéb költségvetési kérdésektől. Ez új e, kötelezettségvállalásokat, új kivételek, kiadásokat következtet. Itt van a migráció, itt van a védelmi politika, itt van a szociális harmonizálás, stb. Tehát nagyon fontos, hogy ez a költségvetés, amiről beszélünk, ez a saját struktúráját kér, meg kell, hogy kérdőjelezze, vagy végig kell, hogy gondolja. Itt az egy százalékos szabály, vagy plafont, hogyha betartjuk, és nem gondolkodunk a saját forrásokról, akkor nem fogjuk tudni a költségvetést végeredményben megtartani hatalmas kihívások várnak ránk, és ezekre nem fogunk tudni választani, ta, találni. Ez itt egyrészt egy mezőgazdasági kérdés, de globálisabban is más területekre is vonatkozik. Szeretném egy kicsit ezt a dimenziót kibővíteni, kitágítani, ami a kapot illeti. Azt mondták, hogy nincsen technikai exakt technikai metódus arra, hogy a Brexit hatását mérjük. Önök tehát gyakorlatilag nincsen válasz a költségvetési kérdésekre, kihívásokra, és a politikai eh, szinten kell folytatni a vitát. Én szerintem most jött el az ideje annak, hogy az alap eh, érdemi kérdést tegyük fel. Amikor ha a mások, más blokkok növelik a költségvetési, eh, a mezőgazdasági költségvetési támogatásokat és kiadásokat, és az európai mezőgazdasági költségvetés pedig ilyen nyomás alatt van, akkor most kell feltenni a mechanizmusokra, a technikai megoldásokra vonatkozó kérdéseket. Azt gondolom, hogy a feladatunk a mezőgaz, közös mezőgazdasági politika jövőbeni, politika, tehát politikai jövőjéről gondolkodjunk el. Köszönöm szépen. Azt kérem, mondja az elnök, hogy tartsák be a két perces hozzászólási időt, ha lehet. Itt látják majd az órát, és 10 perccel a hozzászólási idő lejárta előtt jelezni fog. Aguilera asszony, köszönöm szépen, konkrét kérdéseket fogok föltenni, mert Jerig és Desz kollégák is már részben megfeltették azokat a kérdéseket, amiket én szerettem volna. A véleményükre lennék kíváncsi. Beszéltek arról, hogy elképzelhető, hogy a kifizetéseket kell majd csökkenteni, számos forgatókönyvet felvetettek. Mi viszont elkezdtünk gondolkozni az saját erőforrások növelésén, tehát hogyha lenne egy külön adó például, amely lehetővé tenni, hogy a bevételünket, bevételeinket növeljük. Ez is lehetőség. Önök erről hogyan gondolkodnak? Foglalkoztak -e ezzel? Elképzelhető, hogy így, ha megvan egy új bevételi forrásunk, akkor nem kell majd a kiadásokat csökkenteni, ez érdekelne. Van, mégis, van még egy dolog, amiről önök is beszéltek, hogy a kifizetésekre 2019-ben és 20-ban is lehet hatással. Tehát nem feltétlenül a kifizet, nem feltétlenül a vidékfejlesztési alapban, hanem az első pillérben. Ezzel kapcsolatban mit tudnak mondani? Tehát pontosan melyik tételt illetné, illetné ez? ki tudjuk majd 2019-ben, 2020-ban fizetni a gazdákat? Mert hogyha nem tájékoztatjuk erről megfelelően a gazdákat, akkor az bizony, bizonytalansághoz vezet. Köszönöm egyébként az előadást, nagyon érdekes dolgokat hallottam. Niektóre pytania już wchodzą w kompetencje polityków. No bo jak będzie... Köszönjük. Néhány kérdése tulajdonképpen már a politikai, már politikai jellegű, és ezért a politikusoknak kell megválaszolniuk, mert ha a deficitet osztjuk fel, akkor politikai kérdéseket kell elsősorban tisztázni. Meggenész asszony. Köszönöm elnök úr, köszönöm az előadóknak, szakértőknek az elmondottakat. Szerintem minden kérdésünk politikai jellegű, ezért tartok tőle, hogy a szakértők nem is tudják megválaszolni őket. Egy dolgot azonban elmondanék. Volt egy dia, amely a Brexit egyszeri költségeit vázolta, Az Egyesült Királyság ma már ott tart, legalábbis a tárgyaló felek nyilvános megjegyzéseit meghallgatva, erre jutottam, hogy a végső megállapodáshoz kötik az eddigi kötelezettségei kifizetését, úgyhogy már egy lépéssel előrébb tartanak, mint az adatok, a, amelyek a dián szerepeltek. Érdekes volt Egnyú kollégát is meghallgatni, mert jól érzékelteti, hogy miről is van itt szó. Nagyon nagyra tartom a mezőgazdasági tudását, de a szolidaritását már nem annyira. És azt hiszem, hogy abból, amit elmondott, világosan látszik, hogy a szolidaritás semmibe veszi. És különösen érzéketlennek tartom, hogy Írországot emlegeti. Úgy gondolom, hogy az európai költségvetés és az Európai Unió, mint olyan, arról szól, hogy szolidárisak legyünk egymással, hogy azok, akik lemaradásban vannak, növekedhessenek és felzárkózhassanak, erről szól Európa. Hát lehet, hogy pont emiatt akarnak önök kilépni az EU-ból, de kérem, hogy mégis tisztelettel forduljanak felénk és bánjanak velünk. Köszönöm. Nikolsz képviselő? Köszönöm szépen, elnök úr. hatalmas kihívás áll, előtt állunk, ehhez nem fér kétség, de legyünk reálisak, nézzünk szembe a valósággal. Amikor Bárnyai úr az ír parlament előtt szólalt fel, és hát Írországban talán a legnehezebb helyzetben, mert hát a határ az Ír köztársaság és Észak-Írország között húzódik, de abban a pillanatban, amikor az Egyesült Királyság kilép az EU-ból, ez az Egyesült Királyság és az EU közötti határra válik. És az már egészen más ügy. Bárnyi úr azt mondta, hogy ennek következményei lesznek, gondok lesznek, nehézségek várhatók. Egy úrnak csak annyit mondanék, nagyon ritkán értek egyet a pártjának a vezetőjével, gondolom ő egyetért vele, de a pártjának a vezetője néhány hónappal ezelőtt beszédet tartott a plenárison, és azt mondta, hogy ha Cameron miniszterelnöknek elég eszközt adtak volna a kezébe, hogy harcoljon a népszavazás eredménye ellen, akkor sosem következett volna ez be, ami bekövetkezett, mondta ezt Junckernek. És ezzel egyetértek. A múlt mulasztásai miatt tartunk most itt, de ne engedjük meg, hogy a múlt mulasztásai diktálják azt, hogy hogyan alakul majd ki a jövőnk, hogyan alakítjuk ki a jövőt. Írország számára katasztrofális helyzetet hoz a Brexit. Köszönöm szépen egyébként az előadóknak az elmondottakat, nagyon fontosnak tartottam azt, ami elhangzott. De a hölgy előadó, sajnos innen nem látom elolvasni a nevét, mondott valami érdekeset, jó lenne, hogyha ezt kifejteni bővebben. Meg kell változtatni a tárgyalások dinamikáját Európában. Ezt pontosan hogyan érti? Ez mit jelent? Azt jelenti, hogy az északi országoktól a déli országok felé ö, tolódna el a az erősebb pozíció, tárgyalási pozíció. És van még egy kérdésem. Elhangzott az, hogy egyszerűsíteni kellene az EU-s költségvetést. Ön szerint ezt hogyan lehet elérni? Mert én, hogyha az Egyesült Királyság képviselőjeként kikerül, kikerülök az EU-ból, akkor azért azt nem szeretném továbbra sem, hogy az EU zűrzavarba fulladjon. Köszönöm. Köszönöm szépen, elnök úr. Nagyon örülök ennek a mai vitának, és köszönöm szépen a szakpolitikai osztálynak, hogy megírta ezt a tanulmányt. mert sok esetben azt érzem, hogy a szakbizottságunk lemaradásban van. A Brexit okozta sokkot néhány ágazatban már most érzik, a gyakorlatban is, és Írországban a marhahús ágazat ezt nagy mértékben érzékeli a valuta ingadozás miatt. Nyilván ezek a jelentések nagyon rossz jövőt vázolnak a mezőgazdasági ágazat számára, főként Írországban fogjuk nagyon megerézni a gazdasági sok hatásait is. Hogyha megnézzük a 28 tagállamot, a jelenlegi 28-at, és megnézzük minden ágazatot, akkor a legnegatívabb hatást a Brexit az északi írországi gazdákra nézvést tapasztaljuk, valamint Írország többi részére nézvést másodszorban. Szerintem ez rá kell, hogy ébresszen bennünket a helyzet súlyosságára. A parlament egy nagyon határozott álláspontot fogalmazott meg a helyzettel kapcsolatosan. Az Agri Szakbizottságnak is nagyon határozottnak kell lennie, tudván, hogy pont a mezőgazdaságot érinti katasztrofálisan a Brexit. Nem hiszem, hogy túlzás lenne azt mondanom, hogy a közös határ és a földrajzi közelség Írország és az Egyesült Királyság vonatkozásában azt jelenti, hogy Írországban vannak olyan ágazatok, és közöttük az élelmiszer ágazat, amelyek rendkívül módon összefonódtak az Egyesült Királysággal. A hozzáféréssel gondok lesznek a jövőben. A legtöbb termék, amelyet Írország exportál, áthalad Nagy-Britannián, ez csak egy példa. Úgyhogy nagyon határozottnak, nagyon őszintének kell lennünk, és biztosnak kell, biztosítanunk kell, hogy minden ír gazda tisztában legyen a nehézségekkel, amelyek rávárnak, és biztosítani kell azt, hogy Írország, mint a Vámunió és az egységes piac része, továbbra, sem, továbbra is megfelelő védelemben részesüljön. Mert úgy gondolom, hogy nagyon súlyos következmények várhatnak ránk máskülönben. Köszönöm, Brennan képviselő. Köszönöm szépen, elnök úr. Egyesült Királyság belé képviselőként, aki a maradás, az EU-ban maradás mellett kampányolt, és látván a jelentésben szereplő számokat, Megragadnám a lehetőséget, és szeretnék bocsánatot kérni, amiért elveszítettük a népszavazást az Egyesült Királyságban, mert most már látom, látszanak a következmények is. Láthatjuk a számokat, és ez megdöbbentő, nagyon szomorú vagyok emiatt, mert most már egyértelmű, hogy mindez közvetlen hatással lesz az emberekre Európában. És az Egyesült Királyság kilépése igenis aláássa a szolidaritást, kevesebb pénz lesz ugyanis a költségvetésben. Külön bocsánatot kérnék az ír köztársaságtól. Nemrégiben vásárolni mentem a családommal, és a feleségem azt mondta, hogy ne azt a vajat vegyem, amelyet szoktuk, hanem vegyem meg az írvajat inkább. Kérdeztem tőle, hogy miért vegyünk írvajat. Azt mondta, hogy azok után, hogy ezt megtettük az érekkel, az a legkevesebb, amit megtettünk, hogy, megvesz, hogy legalább írvajat veszünk nem is szólva a történelmi mulasztásainkról és az írországi éhénységről, amelyre korábban a történelem során sor került. Itt az élelmiszertermelésről van szó, ezt ne felejtsük el. A tanulmány nem tér ki erre külön, de készült-e tanulmány az ügyben, hogy ez az élelmiszertermelésre vonatkozólag mit jelent. Hogyha a költségvetés 10%-kal csökken, ez azt jelenti, hogy az EU 10%-kal kevesebb élelmet termel, gondolom nem ilyen egyszerű a dolog nyilván, de hogyha a kapra kevesebbet költünk, akkor vélhetően kevesebb élelmet állítunk elő, és hogyha ezt kommunikálnunk kell a nyilvánosság felé, a százalékos arányban jó lenne meghatározni, hogy ez az élelmiszer termelésben mit jelent pontosan. Köszönöm. Bogovics képviselő. Eh, eh, Köszönöm szépen, elnök úr. a to študijo, eh, oziroma te študije, ki jih danes imamo na mizi, sam sem vedno pristaš tega, da je potrebno vedeti, kaj. Köszönöm. Én mindig támogatom azt, hogy pontosan tudjuk, hogy eh, mi lesz a teteink következménye. Ezt nekünk, ezt mindig tudnunk kell. Sajnálatos módon most azt láthatjuk, hogy ezekre a tanulmányokra sokkal hamarabb kellett volna sort keríteni, még eh, sokkal hamarabb kellett volna tudnunk, vagy már sokkal hamarabb kellett volna tudnunk, hogy mi lett, mik lesznek a Brexit következményei. Mi lesz majd mire számíthat majd az Európai Unió költségvetése, illetve a kereskedelemben mire számíthatunk. Nos, úgy gondolom, hogy az Európai Unióban sokkal többet kéne foglalkozni azzal, hogy mi lesz majd a Brexit hatása a több éves pénzügyi terv szempontjából is, illetve arra is gondolnunk kell, hogy a kapra mindez milyen hatással lesz egyértelmű, hogy a különböző szakpolitikákat lehet még javítani, és a Brexit kiváló alkalom arra, hogy elgondolkozunk azon, hogy milyen haszna van az Európai Uniónak, mi az értelme, min alapul ez, szol szolidárisnak kell lennünk a kevésbé fejlett területekkel. Ne feledjük, hogy a közös piacon a nek nettó exportőrök is hasznot húznak ebből a helyzetből. Remélem, hogy ettől az ilyen típusú tanulmányoktól csak gazdagabb lesz a vita, és remélem, hogy a szolidaritás is elhatalmasodik majd Európában. Minden, amit az Európai Unió tesz, szerintem nyilvánvalóan túllép az 1 százalékon, tehát 1,25 százalékra kéne törekedni, amit a Lisszaboni szerződés lehetővé tesz. Tehát szolidárusnak kell lenni az európai polgárokkal. Köszönöm. Państwa, teraz poprosimy naszych ekspertów, naszych prelegentów. Jó, akkor most a szakértőket kérjük, hogy válaszoljanak a kérdésekre. 10 percet tudok adni, tessék, 10 percnél többet nem tudok sajnos adni. Köszönöm szépen, köszönöm szépen az érdekes kérdéseket. Azt gondolom, hogy számos kérdésre együtt tudok választ adni, hiszen önök többen is utaltak arra, hogy új csatornákat terjünk föl saját források vagy netó hozzájárulások fényében, keret, formájában. Hadd próbáljam gyorsan megválaszolni az élelmiszertermékekre vonatkozó kérdéseket. Gondolom, Matthews ebben sokkal többet tud mondani, mint én, de próbálok becsléseket adni. Ami a jobb költést, jobb költségvetés végrehajtást illeti, ez mindenképpen segítené azt, hogy az Európai Uniós tagállamokban nagyobb legyen a tolerancia, főleg a nettóhozzájáruló országokban a magasabb költségvetés irányában. Emellett figyelembe kell vennünk a saját források reformjának lehetőségét. Ez itt az ajánlásainkban is szerepel egyébként. Az év eh, elején Mário Monti a, és a magas szintű eh, szakértői munkacsoport kiadott egy jelentést arról, hogy a saját forrású rendszert hogyan lehetne meg eh, mm, reformálni. Sajnos ez a jelentés nem kapott elég figyelmet, úgyhogy azt gondolom, hogy többet kellene, nagyobb figyelmet kellene erre fordítani. Ezzel egy időben az is nagyon fontos, hogy tisztázzuk, hogy a nemzeti hozzájárulások saját források is, ezek is saját források. Az új saját források felvetésével nem fogjuk megoldani önmagában a nettó egyensúlyok vagy egyensúlytalanságok problémáit. Tehát milyen új saját forrásokra ról van szó? egyszerűen a tagállamok kevesebbet fizetnek a GDP arányában, hogyha más saját forrásokat tudunk találni. Minden esetben, de hogyha jobb a költségvetés végrehajtása, akkor nagyobb az elfogadottsága is, például széndiokszid kibocsátási adó, vagy egyéb környezetvédelmi adó. A tagállamok szeretnék a netto egyensúlyba ezt beleszámítani, hogyha a tagállamok úgy érzik, hogy valami olyasmire költik a pénzt, ami az egész Európai Uniónak javára válik, akkor elfogadják a magasabb befizetést, ha nem, akkor nem. Végül azt hiszem, hogy itt azt látjuk a, a magasabb hozzájárulásokról szóló dián, nem túl magas növekedésekről beszélünk, de ezek mégis politikailag problematikusak, hiszen főleg azon országok esetében, amelyek már nettó befizetők, nagyon nagy ö, ugrásokra kerül sor. Németországban, Ausztriában már elég súlyos vita ö, folyik erről. Az első reakció mindig az, hogy nem fizetünk többet, már így is eleget fizetünk. Ö, Egyrészt tehát lehetne egyszerűsíteni a költségvetést, mert egyes rabatok vagy kompenzációk kifutnak, de másik oldalon nem egyszerű ezt, miközben a hozzájárulásokat növeljük. Tehát ez elég nehéz elfogadni azt, hogy ugyan a rabatok kifutnak, de vagy a visszatérítések, speciális visszatérések kifutnak, de a nettó befizetés növekszik. Ami a saját forrásokat illeti, beszéltünk erről a tanulmányunkban, és mi is azt gondoljuk, hogy elég nagy elvárások vannak a saját forrásokat illetően. Természetesen mi nagyban támogatjuk ezt, a mi intézményünk nagyon sok kiadás, nagyon sok kiadványt készített, ezzel a eh, témával kapcsolatban, a saját források megreformálásával kapcsolatban, de egy kicsit szkeptikusok vagyunk, ami azt illeti, hogy 2020 előtt ezt a nagy reformot le lehet vezényelni. Hogyha megnézzük az EU pénzügyi jövőjéről szóló reflekciós papírt, itt úgy látszik, mintha új saját forrásokat vetnének fel, tehát mindig saját új, saját forrás reformokról van szó. Hogyha megnézzük, hogy mennyi idei, időbe telt a legutóbbi saját forrás módosítás vagy a reform ratifikációja. Három év volt, három év, nekünk pedig másfél évünk van arra, hogy egy új saját forrás rendszert kitárgyaljunk, és, és támogatást szerezzük ez az előző saját forrás reformnál nem voltak túl nagy túl nagy változások, és mégis ilyen sokáig tartott. Tehát én egy kicsit pessimista vagyok abban, hogy az új MFF-re 2020-ra egy, egy rendszert ki tudunk dolgozni. Hát ez a legjobb um, szenárió, de 2020-ra nem lesz kész. Az Európai Parlamentet arra kérem, hogy készüljenek fel arra, hogy nem lesz ez ilyen egyszerű, 2020-ig nem fog lezárulni. Tehát a nehezebb, bonyolultabb szenáriókkal is meg kell barátkozni. Nö, ö, csökkenő kiadások, növekvő befizetések, akkor is, hogyha ez nehezebben elfogadható, de realisztikusabb. Nem azt mondom, hogy ellenezzük a saját forrásokat, de politikailag realisztikusnak kell lenni. Nehéz ezt a, ö, elképzelni, hogy ez 2020-ra megvalósul. Ami a ö, tárgyalások dinamikáját illeti, hogyha nem tudom, hogy emlékeznek -e rá, a legutóbbi eh, MFF tárgyalások során a UKIP volt a legszélsőségesebb az álláspontjában, a legradikálisabb volt az álláspontjában a netto befizetések során. Az Egyesült Királyság volt a legradikálisabb ebben. A legutóbbi MFF tárgyalások során az Egyesült Királyság volt az, ami az utolsó pillanatban követelte az MFF kifizetések csökkenését, csökkentését. Az MFF végén, hogyha egy elég nagy ral marad fent, akkor ez arra kötelezi a többi tagállamot, hogy a jelenlegi költségvetésben vagy MFF-ben csökkentsék az összegeket. Tehát az Egyesült Királyság kilépése megváltoztatja az egész tárgyalási dinamikát. Persze nem tudom konkrétan, hogy mi lesz, de e, várható az, hogy egy konstruktívabb megközelítés valósul meg. Persze nehézebb is lehet az egész, mert a Brexit eleve megnehezíti az elég egész helyzetet, és a befizetések növekedéséhez vezethet. De minden esetre a tárgyalási dinamika megváltozik. Ami a Brexit számlát illeti, Brexit Build, az az EARDF és az EAGF közötti különbségtétel. Nos, a Brexit Bill tárgyalások elején két pozíció volt azzal kapcsolatban, hogy hogyan kell az MFF ben tartalmazott, de az éves költségvetésben még nem tartalmazott összegekkel szemben fellépni. Na most egyesek azt gondolják, hogy az a konszolidált számlákon, vagy a könyvekben szereplő összegekre ez kiterjed, ezek olyanok, amelyekről már szerződések szólnak amelyeket tulajdonképpen egy szerződés formájában már elkülönítettek. A strukturális alapokban vannak operatív programok, valaki már aláírta az adott összegről szóló döntést, és a konszolidált mm, könyvekben ez mint szerepel, mint, mint kintlévőség, vagy összeg, amelyet ki kell fizetni az Európai Uniónak. Nos, a Tereza May beszéde után ő azt mondta, hogy az Egyesült Királyság netó hozzájárulásait a jelenlegi MFF végéig befizetik, tehát ez nem, nem ez a nagy kérdés. A nagy kérdés az az, hogy az Egyesült Királyság részt vesz-e a RAL kifizetésben, amely, tehát a 2020-ban felmerülő RAL-ok fedezésében. Aztán a Brexit Bill, az Egyesült Királyság jogi kötelezettségvállalása és a többi. Ez az én véleményem szerint azt illusztrálja, hogy az Egyesült Királyság nem érti, hogy miről van szó, mi a természete ennek a számlának. A kezdetektől fogva az Egyesült Királyság egy nagyon szükre szabott jogi megközelítést választott, de ezt kevésbé jogi, mint inkább politikai téma meg kell próbálni segíteni a kilépést mm, hát rendezett körülmények között lefolytatni. Ez nagyon nehéz, mert eleve nehéz a Brexit hézakhoz igazodni, nehéz ez egy politikai felelősség a tagállamoknak és az Egyesült Királyságnak is. A feladatunk az, hogy legalább a jelenlegi MFF-ben ne romoljon a helyzet. Tehát ez egy olyan dolog, ami vel kapcsolatban látjuk, hogy Tereza May eh, firenzei beszédében kezdik eh, hát ezt a politikai megközelítésnek a fontosságát eh, megérteni, de még mindig felmerül ez a feltétel, hogy ezt az átmeneti időszakról szóló egyezményhez kívánják kötni. Ezt még nem fogadták azonban el, nagyon nehéz lesz az Európai óta arra kötelezni, hogy elfogadja ezt. Ez nem azt jelenti, és ez az én személyes véleményem, hogy ezzel van egy bizonyos engedély arra, hogy az Egyesült Királyság az, a saját közvélemények úgy adja el ezt a Brexit bírt, mint valami átmeneti időszakhoz kötött kifizetés. Az Európai Unió számára ugyanis ez egy nagyon negatív narratíva lenne. Köszönöm. Köszönöm szépen, mondja az elnök. Akkor rátérünk a második témára, amely a mezőgazdasági kereskedelemről szól az egy, Európai Unió és az Egyesült Királyság között, a jelenlegi tényállás és a Brexit ki hatásai. Cecilia Belóra fog ezzel kapcsolatban előadást tartani, illetve Jean Foré. A Nemzetközi Kutatási és Gazdaságmodellezési Intézet részéről. Kérem foglaljanak helyet, tehát kereskedelem. Jó lenne, hogyha a fejtegetéseik ezt a témát járnák körül. I też, proszę Państwa, też 20 minut. 20 percet e, tudok adni az előadásra. Good morning, and thank you for your attention. Köszönöm szépen, köszönöm a figyelmüket. A jelentésünk első részének a fő eredményeit fogom bemutatni. Ez e, a keres jelenlegi kereskedelmi kapcsolatok elemzéséből indul ki, az 27 tagállam és az Egyesült Királyság között. Aztán a másik részben Jean Foré kollégám majd kitér a, arra, hogy egy általunk elkészített szimulációnak milyen eredményei lennének, mi lenne akkor tehát, hogyha egy post-Brexit időszakban nem sikerülne kereskedelmi megállapodásra jutni az Egyesült Királysággal? Nos, a statisztikákkal kezdem. Ezek nagyon informatívak. Melyek a legfőbb ágazatok és legfőbb országok, amelyeket érint a Brexit? Hogyha megnézzük ezeket a számokat általánosságban, az első elem, ami itt felmerül, ez a diszimetria, e, tehát szimetria hiánya. Az Egyesült Királyság a második legnagyobb, orsz, legnagyobb jelentősebb gazdaság 28-ak e, közül, tehát a GDP, fejenként a e, GDP, stb. És ez a harmadik legnagyobb ország, ami a piac méretét illeti. De hogyha az Egyesült Királyságot egy külön választjuk, akkor ez nyilván egy kis ország a 27, a 27-ek blokkjával szemben. Ugyanis a blokk GDP-je például ötször akkora. Mindez mindennek ellenére az Egyesült Királyság továbbra is egy gazdag ország, amely közel áll az Európai Uniós maradék 27 tagállamhoz. Ezek az álta, átlag összegek bizonyos specifikus hatással lehetnek egyes tagállamokra, olyan országokra, amelyek számára kulcsfontosságú partner az Egyesült Királyság, amelyekre kifejezetten súlyos hatással lehet egy hard Brexit. Hogyha megnézzük a kereskedelmi statisztikákat pontosan, először is egy metodológiai megjegyzésem lenne, azok a számok, amelyeket itt látnak, amelyeket bemutatok, és amelyek a jelentésben szerepelnek, ezek átlag összegek, 2013 és 2015 közötti átlag összegek, tehát megpróbáljuk az elemzésünket egy átlag évre alapozni, az egyes évekre vonatkozó specifikus jelenségektől ezt megtisztítani. Hogyha, amit látnak a második táblázatban, az a bilaterális kereskedelmi áramlatok az EU27 és az Egyesült Királyság között, ezek évente kb. 507 milliárd dollárt tettek ki. Az agri-food kereskedelem, ennek 11%-a körülbelül. Ez azt jelenti, hogy még akkor is, hogyha nagy hatások lennének erre az ágazatra, a makro hatásokat az határozza meg, hogy mi történik a termelői ágazatban, nem annyira az agrifood ágazat. A másik dolog, amit látunk, az az az, hogy a kereskedelmi mérleg pozitív az európai, a 27 európai tagállam számára, mind a, ne, a mezőgazdasági, mind a nem mezőgazdasági termékek esetében. Az Egyesült Királyság fontos szerepet játszik az agri-food exportban mert ez a teljes EU-s agri-food export 9%-át teszi ki. A, mi összességében az exportra fogunk koncentrálni az előadásunkban, de természetesen vannak itt egyéb számok, részletek a jelentésben, ezekről majd még a következő ülésen tudunk beszélni. Most a kérdés a következő, kik a fő export exportőrök, és melyek a legfontosabb ágazatok, amelyek az Egyesült Királyságba exportálnak, melyek azok az exportőrök, és melyek azok az ágazatok, amelyeket a Brexit kifejezetten érint. Az itteni táblázat a legfontosabb ágazatokat mutatja. Ahhoz, hogy következetesek legyünk, a GTEB adatbázisnak a klasszifikációját használtuk. Az első ágazat, ami fontos exportágazat, az az élelmiszertermékek, food products, különböző termékeket látnak ezen belül. A legfontosabbak az az állati takarmány, illetve más feldolgozott termékek, például kekszek, stb. Körülbelül 70 milliárd dollár, 17 milliárd dollár tesz ki ez az ágazat, ezt követi a hús és a tejtermékek, a hús, hogyha a tejtermékeket és a marhahúst összevonjuk, ez kb. 11 milliárd, ez együtt több, mint az italok és a dohánytermékek, ami 7 milliárd. A fő exportőrök Németország, Franciaország, Hollandia és Írország, ahogy látják, és a következő táblázat, illetve számok is azt igazolják vissza, hogy még akkor is, hogyha a teljes agri-food ágazatot figyelembe vesszük, és nem csak a fő exportőröket, akkor is a fő exportőrök továbbra is Hollandia, Franciaország, Írország és Németország, és aztán van egy blokk spanyol, olasz, Belgium és Luxemburgia. Luxemburg. Amit itt fontos kiemelni, ez a 6%-os érték, illetve 5%-os érték, ez az ír agri-food részesedés, ami az Egyesült Királyságba megy, ez egy elég magas szám, magasabb, mint a többi ország, azok inkább 1% körül mozognak. Az értékek mögött, ami még fontos szempont, az a protekció, az a védelem. Az EU exportok a, egy protekciós rendszerrel néznek majd szembe a Brexit után. Vannak nem tarifális intézkedések, ezek nem kifejezetten a kereskedelmet és az exportot célozzák, de lehet hatásuk rá, rá és ezek nem elhanyagolható hatások. Vannak például bizonyos címkézési elvárások, a földrajzi eredett meghatározásról, ennek lehet hatása a kereskedelemre, a belső vagy a hazai piachoz képest. Az ntm e meg, tehát a nem tarifális intézkedések, ezek kb. 18 százalékos ad valorum ekvivalenst tesznek ki. Ez az, az a tarifának az értéke, tehát ez azt mutatja, hogy az adott megvizsgált nem tarifális intézkedésnek, hogyha ezt tarifális intézkedésre fordítanánk le, az milyen tarifát vagy vámot jelentene. Egy post-Brexit időszakban, hogyha nincs, nem sikerül kereskedelmi megegyezésre jutni az Egyesült Királysággal, akkor a protekció, kereskedelmi protekcionizmus kifejezetten meg fog erősödni, és akkor tarifák, vámok lesznek, A WTO szerint ez 18%-ra is rúghat, és az NTM-ek is egyre súlyosabbak, komolyabbak lehetnek. Az EU 27-ek is új szabályokat fogadhatnak el ennek fényében, és abból indulunk ki, hogy 2013-ban körülbelül 45 százalék NTM lesz, ez 20 ponttal több, mint most. A másik fontos pont, amit itt látnunk kell, az az, hogy az ágazatok, amelyek a legnagyobb protekciós szintekkel nézzenek, ezek a tejtermékek, a marhahús és a hús, amelyekben a legnagyobb most az, az export, tehát a kereskedelem. Az utolsó táblázat, amit szeretnék kommentálni, ez a két információt kombinálja össze, egyrészt a kereskedelem értéke, illetve a kereskedelmi protekcionizmus. Itt ugyanazokat az ágazatokat látják kiemelve, illetve ugyanazokat az ágazatokat látják, de a sorrendet most az határozza meg, hogy a kereskedelem érték, súlyozott értéke, tehát a protekcionizmussal súlyozott értéke milyen. A kulcsfontosságú üzenet ez az, hogy a kiemelt három ágazatban három ágazat e előbbre került. A tejtermékek most már jóval az italok és a dohány előtt vannak. Természetesen a fő exportőrök számára, amelyek Hollandia és Írország, ez nagyon jelentős változás. Ahogy látni fogják, ez egy, ez egy egyszerű indikátor, eléggé sokat mond, de csak a kereskedelemről beszél. Most, ami a modellezést illeti, itt látni fogják a különböző makróhatásokat is. Uh, uh, Köszönöm szépen. Ezután azt szerettünk volna megvizsgálni, hogy a Brexit utáni világ hogyan fog majd kinézni. A Mirage nevű modellt alkalmaztuk a Szepinél. Részletekben nem szeretnék belemenni, de alapvetően arról van szó, hogy a business as usual modellból indultunk ki, tehát mi történt volna akkor, hogyha az Egyesült Királyság bemaradt volna az EU-ban, és ezt összehasonlítottuk a Brexit utáni helyzettel, ahol is a vámtarifák meg növekedtek a WTO Most Favored Nation besorolása alapján, és a nem tarifális intézkedések is megemelkednének, úgy ahogy azt Cecilia az imént említette. Alapvetően az adataink konzekvensek, úgyhogy erről nem nagyon beszélnék. Nézzük a WTO forgatókönyvet, tehát a Brexit kereskedelmi megalapodás nélkül történik. Ha megnézzük a kereskedelmi eredményeket, akkor ugye megpróbáltuk le, lebontani ezt különböző ágazatokra, milyen hatása lesz a különböző mezőgazdasági ágazatokra a Brexitnek, és gyakorlatilag egybevág a következtetésünk azzal, amit az imént Cecília elmondott. Általánosságban 62%-kal kevesebb lenne az export az EU 27 tagú, 27 tagú EU-ból az Egyesült Királyságba. Bizonyos ágazatokat jobban megrenget majd ez a változás. Az élelmiszerekről beszéltünk az előbb, illetve az egyéb élelmiszerekről beszéltünk, például a állati öm, tápanyagok, a például a takarmányok esetében. Ennél talán érdekesebb az, hogy bizonyos ágazatok esetében a kereskedelem gyakorlatilag összeomlik, tehát sokszor 90%-nál is nagyobb a kereskedelmi volumen csökkenése. Ez a fehér hús, illetve a tejipar, illetve a vörös húsok és a cukor kereskedelem is nagyban érintett. Ez történne tehát akkor, hogyha nem lenne kereskedelmi megalapodás a Brexit után. Nézzük a régiókat, vagy hát a földrajzi érintettséget. ugyanilyen nagy különbségek vannak az országok között, mint amiről az előbb beszéltünk. Általában a nagyobb exportőröket illeti, ez leginkább Hollandiára, Írországra és Franciára gondolok, tehát akik az, az Egyesült Királyságban leginkább exportálnak, azokat érinteni majd ez leginkább, de vannak egyéb olyan országok is, akikre ez komoly hatással lesz. A kereskedelmi változás Írország esetében például előfordulhat, hogy a, a mezőgazdaság és élelmiszeripari termékek kereskedelmi volumenje több mint 70%-kal csökken majd az Egyesült Királyság felé, de hát láthatják, hogy más országokra is komoly hatása lesz, ott van például Lengyelország. Más országok esetében bár a volumenük elég nagy, az a kereskedelmi volumenük, amit az Egyesült Királyságba exportálnak, de azért védel, valami védelmet élveznének, gondolok Spanyolországra például, vagy, vagy Németországra, tehát elég nagyok lesznek majd a változások. Láthatják itt is az adatokat a következő dián. A legnagyobb exportőröket fog, rájuk lesz majd leginkább hatással ez a forgatókönyv, de hogyha tovább lépünk, akkor láthatjuk azt, hogy különböző hatásokat fogunk majd tapasztalni. Egyrészt az Egyesült Királyságba irányuló gazdas, kereskedelmi export csökkenni fog, de ez nyilván hatása lesz a gazdasági tevékenységre is. Nyilvánvalóan, hogyha nem kell exportálni, akkor termelni sem kell annyit. Más fontos hatásokra is lehet számol, számítani az, Egyesült, az Európai Unión belüli kereskedelem megváltozására, ez valószínűleg növekedni fog, mert az EU-s piacon új tarifális, új típusú védelmet jelent majd a e, tarifák hiány, illetve a nem tarifális védelem. Ez azt jelenti, hogy a saját belső piacukon sokkal hatékonyabbak lesznek majd e, az e, Európai Uniós termelők. Ez a kék-fekete oszlopok a dián. Ez azt jelenti, hogy az EU-n belül ilyen szempontból nő majd a gazdasági tevékenység, tehát a befelé irányuló, tehát az EU belüli kereskedelem megnő majd, de ez nem fogja teljes mértékben felettetni a kiesett export miatti veszteséget. Még egy marginális következmény, a viszonylagos versenyképesség szempontjából fontos ez, tehát hogy az EU-s termékek mennyire versenyképesek a világon, az Egyesült Királyság elveszíti majd versenyképességének egy részét, hiszen az azonnali felhasználású kereskedelem csökken majd, ugye az EU ezután továbbra is egy blokk marad, tehát az EU versenyképessége az Egyesült Királysághoz viszonyítva megnő majd, az Egyesült Királyság pedig lecsökken. Még egy dolog, Írország és Hollandia helyzete számukra lesz majd a legsúlyosabb a gazdasági visszaesés ezekben az ágazatokban, és számukra nem jelent majd előnyt a versenyképességi növekedésre, sőt az ő versenyképességük nem igazán változik majd. Tehát ez a két ország nagyban függ az Egyesült, az Egyesült Királyságból származó termékektől, illetve az oda irányuló termékektől. Ez azt jelenti, hogy az a potenciális versenyképesség növekedést, amit a protekció, a védelem jelenthet, ez eltűnik, hiszen magasabb áron kell majd beszerezni a különböző termékeket az Egyesült Királyságból. Nézzük a részleteket, egyébként az tanulmányban több részletet is találhatnak erről. A helyzet tehát ágazatról, ágazatról, illetve országról országra változik. Ezen a térképen az látható, hogy általánosságban a leginkább érintett ágazat az egyéb élelmiszer ágazat, tehát például a kisállat táplálékokat előállító, vagy a, vagy a különböző édességeket előállító szektorral, ágazatról van szó, de láthatjuk azt például Spanyolországban, hogy a, a zöldség-gyümölcs ágazat, és nagyon megszenvedi ezt majd. De vannak olyan ágazatok is, amelyek majd profitálnak ebből a változásból, a Brexitből, például Franciaországban a marhahús ágazat, vagy Spanyolországban a um, gabona ágazat mindenképpen profitál majd ebből, hiszen az ő termékeik váltják majd fel a kieső brit termékeket. Ez egy általános áttekintés az euról, hozzáadott érték változása. Nos, egyértelmű, hogy két csoportra lehet osztani az országokat. Az első csoportban csupán Írország szerepel. Írországra lesz leginkább hatással a Brexit, hiszen a mezőgazdasági és élelmiszer előállítási tevékenység több mint 16%-kal fog majd csökkenni, tehát ezt kiemelném. A többi országra kisebb hatással lesz a Brexit, de Belgium, Luxemburg és Hollandia esetében azért még mindig így is elég érezhető lesz ez. Még egy érdekes dolog, az Egyesült Királyság itt a, az ábrán zöld színnel látható, de hogyha visszaállítjuk a vámtarifákat az EU és az Egyesült Királyság között, akkor ez egyfajta védelmi hatást jelent majd az EU-n belül, és ez azt jelenti, hogy akár 2%-kal is növekedhet a gazdasági tevékenység pusztán a, tarifa, a vámtarifa bevezetése miatt az EU-ban. Nézzük az összesített eredményeket. Egy dolgot emelnék ki, a, ta, a vámtarifák emelése azt jelenti a fogyasztó számára, hogy az, az árak is emelkedni fognak. Nézzük a baloldali oszlopot. az árak növekedése. Egyébként, hogyha nézzük az összes tagállamot, akkor valójában ez nagyon eh, alacsony árnövekedést jelent, tehát gyakorlatilag 0%-ról van szó. Írország esetében viszont erről mindenképpen beszélnünk, hiszen pusztán a vámtarifa bevezetése 5%-os áremelkedés jelent majd a fogyasztók számára az élelmiszer és mezőgazdasági termék árakban. Rövidre fognám, most, mert gyakorlatilag csak összefoglalom azt, amiről az imént volt szó. Tehát a fő következtetéseink leginkább Írországra és Hollandiára lesz majd hatással mezőgazdasági szempontból a Brexit. Bizonyos kiigazításokra szükség van, de a lényeg ezen két ország esetében az, hogy eh, hát előre kell számolni ezekkel a hatásokkal. Köszönöm szépen a figyelmüket. Köszönöm szépen én is. Most pedig megnyitom a vitát. Egnyú úr ismételten parancsolja. Köszönöm. Köszönöm, elnök úr. Hát ez a lényege a Brexitnek, milyen kereskedelmi kapcsolat lesz az Egyesült Királyság és az EU között a Brexit után, mi lesz majd a mezőgazdasági termékekkel. Hát egy ideig tart, még ezt megbeszéljük, de az időt idővel nem bánunk túl jól, hiszen az EU százezer milliárd eurót akar a semmiből előteremtetni magának. Az Egyesült Királyság pedig ezt nyilván nem szereti. Amíg ezen folyik a húzavona, az idő múlik, és vannak olyan EU-s tagállamok, ahol a, gazdágok, a gazdák szeretnének egy igazi kereskedelmi megállapodást az Egyesült Királysággal, Franciaország, Írország, Hollandia, Spanyolország. Ezek az országok szeretnének, hogyha értelmesen folynának ezek a tárgyalások, a gazdák ezt kérik. Láttam a jelentésben, hát ugye tudjuk, hogy Franciaország nagyon sok bort exportál az Egyesült Királyságban, de nem tudtam, hogy ilyen sok kisállat eledelt is exportálnak. Jó lenne, tehát szerintem akár a kétoldalú kereskedelmi megállapodások kérdését is tisztázni, hagyjuk Junkert, kereskedelemre van szükség, akár kétoldalú megállapodások módján is. Még egy dolog, ami itt megjelenik, ez az úgynevezett szabályozásbeli divergencia. Tehát, hogyha hogyha azt akarjuk, hogy működjön a belső piac, akkor mindenhol ugyanarra, ugyanolyan szabályokra kell törekedni, de hogy lehet az, hogy az, egy, hogy az új zélandi az új zélandi birka exportőrök nem ugyanolyan szabályokkal jutatják el a termékeiket az Egyesült, az EU-ba, mint mindenki más. Ez hogy lehet, hogy itt kettős mércénk van? Köszönöm. Andri úr Köszönöm szépen, elnök úr. Csak nagyon gyorsan. Nagyon sok kérdője merül fel. Valóban meg akar hozni egy, keres, vagy létre akar hozni egy, kereskedelmi megállapodást az Egyesült Királyság az EU-val? Hát vagy igen, vagy nem. Az egyik forgatókönyvük az, hogy megmarad ebben a felállásban az Egyesült Királyság, a második forgatókönyv pedig, hogy kereskedni egyezmény jön létre. Ugye a két feltételezés alapján minden megváltozik, ezzel számolni kell. És gondolkodjunk el azon is, hogy már most is érvényesek bizonyos megállapodások, vannak szabad kereskedelmi egyezményei az EU-nak harmadik országokkal, amit aláírt már az Egyesült Királyság. Nyilván ez is hatásuk lesz, hatással lesz rájuk, illetve az egész EU-ra, hogy aztán ők kilépnek ebből. Gondoljuk tehát erre is, hogy a jelenlegi megállapodásokra milyen hatással lesz majd a Brexit. Van? Dorfman kolléga. Köszönöm szépen, elnök úr. Nagyon érdekesnek tartom az elhangzottakat, köszönöm a tanulmányt. Egy-két kérdésben nem is megfogalmazódott. A Berek, az Egyesült Királyság nem viccből importál húst, hanem azért, mert szükség van rá a hazai piacon. A tanulmányban szimulálták-e? Avagy milyen felvetésből indultak ki, az Egyesült Királyság világ többi régiójával folytatott kereskedelmét illetően, mert nagyon fontos, hogy a Kanadával, az USA-val, a Mercosurral folytatott, vagy Ausztráliával folytatott kereskedelem szintén WTO szabályok szerint történik, avagy szabadkereskedelmi megállapodások szünet, születnek majd az Egyesült Királyság részéről, amelyik azt eredményezik, hogy az EU-s Kett az Egyesült Királyságban olyan termékekkel helyettesítik, amelyek máshonnan érkeznek, más régiókból. Érdekelne tett, hogy ezt mennyiben vették figyelembe a tanulmány elkészítésekor, illetve a második kérdésem az egyes mezőgazdasági ágazatokban, az Egyesült Királyságban hasznot hogyan számították ki. El tudom képzelni, hogy az olyan termék, mint a viszki, amely ugye fontos mezőgazdasági exporttermék az Egyesült Királyságban, abban az esetben, hogyha WTO szabályok szerint történne az EU-ba való export, akkor nagy kárt szenvedne, jóval drágább lenne a termék, ezért a termék piaca összeomlana az EU-ban. Flanagan képviselő. Világos, hogy ha a WTO szabályrendszere fog érvénybe lépni, akkor ez nagyon súlyos helyzetet teremt Írország számára. Örülök, hogy két képviselő is azt mondta ma, hogy az Európai Unió a szolidaritásról szól, mert ha ez így van, akkor nem kell aggódnunk. Ha a szolidaritásról szól, akkor a tárgyalások során Barnier úr figyelembe fogja venni azt a tényt, hogy Írországot érinti a leginkább a Brexit. Valaki azt mondta a pódiumon, hogy Nagy-Britanniának nem szabad tovább rontani a helyzeten. Ez remek hír, de jó lenne, hogyha ezt mindenki ugyanígy látná. Tudom, hogy az EU-nak e- e elege van Nagy-Britanniából, Nagy-Britanniának elege van az EU-ból. Kicsit olyan, mint hogyha egy elhelyezési pernek lennénk a tanúi, amikor a szülők válnak. Hogyha tényleg szolidaritás, hogyha tényleg lehet számítani a szolidaritásra, és sokan beszélnek a szolidaritásról, bár a szolidaritás nem igazán érvényesült, amikor Például a görögök próbáltak megszabadulni azoktól, akik kizsákmányolták őket. De hogyha tényleg van szolidaritás mégis, akkor fontos, hogy egy olyan helyzet alakuljon ki, ahol Nagy-Britannia valamiféle vámunió része marad, és fontos, hogy mindkét tárgyaló fél észszerű maradjon. Én nem azt látom, hogy az észszerűséget követnék a tárgyaló felek, hanem mindenki megpróbál a másiknak kárt okozni miközben megfeledkezünk azok arról, hogy az emberekre ez milyen hatással lesz. Köszönöm szépen, elnök úr, és röviden reagálnék arra, ami elhangzott. Üdvözlöm a tanulmányt, mert megerősíti azt, amit már korábban is sejtettem, a Brexit hatását illetően az ír gazdákra vonatkozólag szerintem. Minden gazdának most már fel kell ébrednie, aki azt hitte, hogy a Brexit őt majd nem érinti. Észak-Írországnak vonatkozólag nem tartalmaz számokat a tanulmány, úgyhogy nem tudom teljes mértékben megerősíteni azt, amit eddig is hittem, nevezetesen, hogy többet veszítenek az észak-ír gazdák, mint bárki más. Van egy megoldás, a megoldás az, hogy Írország egésze, Észak-Írország és az Ír köztársaság a Vámunió része marad, máskülönben katasztrófával kell számolnunk. Az élelmiszerbiztonsági szabályok betartása, a kohézió, a fogyasztók védelme csak így valósulhat meg, és Írország egészének hozzá kell férni a brit piachoz is. Ezért kell harcolnunk a tárgyalások során. Ha a brit kormány komolyan gondolja azt, hogy zöggenőmentes határ rendezést akarnak, akkor először is biztosítania kell, kell hogy Észak-Írország az egységes piac és a Vámunió része maradhasson. Hogyha Anglia, Skócia és Velsz is így dönt, hát akkor annál jobb. De ha mégis úgy döntenének, hogy ők maguk inkább egy külön csónakban eveznek, akkor bilaterális megállapodásra van szükség, el kell fogadniuk azt, hogy Írországból érkező termékeket nem szabnak kivámot, és egy reciprok megoldásra is szükség lesz. Ez jelenteni az igazi szolidaritást, és itt mutatkozik majd meg az, hogy az, a brit kormány tényleg komolyan gondolja-e, amikor azt mondja, hogy a nagypénteki megállapodást tartani akarja, és tiszteletben akarja tartani, és hogyha tényleg meg akarják védeni a gazdaságot, és főként a mezőgazdaság és élelmiszeripari ágazatot Írország egészében, beleértve Észak-Írországot is, ezt kell követelnie ennek a szakbizottságnak is. Megginis asszony, a lelnök asszony, tessék. Köszönöm szépen, elnök úr. Néhány kérdést szeretnék megfogalmazni a fő következtetésekkel kapcsolatosan. Néhány EU-s export szinte teljesen összeomlik majd, írják önök, és aztán felsorolják a különböző termékeket. A bizottság tárgyal elsősorban, hogyha végezetül nem születik megállapodás, akkor az Egyesült Királyság hogyan tömi majd be a hézagot, illetve hogyan tölti majd meg a szupermarketek polcait, mert egy bizonyos minőséghez szoktak a fogyasztók, egy bizonyos normákhoz, és a kereskedők is. Hogyha tényleg teljesen összeomlik a rendszer, nem igazán tudom elképzelni, hogy ez hogyan néz neki, de ha ez tényleg bekövetkezik, akkor az én hazámat is súlyosan érinti majd ez, én ír képviselő vagyok. Ha a marhahús és a cheddar sajt piaca összeomlik a kemény Brexit miatt, akkor ez nem csak Írország számára lesz probléma, hanem ezek a termékeket, ezeket máshol kell akkor értékesíteni. Az EU többi részében, és gondolom, hogy alacsonyabbak lesznek az árak, vagy esetleg EU-n kívüli piacokon kell értékesíteni. Erről szeretnék több információt kap- kapni. Hiszen ahhoz nem ké- fér kétség, hogy Írország lesz a legérintettebb, de nem csak Írország rakorlátozódnak majd a problémák. És van egy további probléma, nevezetesen, hogy sok nyersanyag, ami Írországban található, most már európai nyersanyagnak számít, tehát nem teszünk különbséget a a határon, határtól északra termelt tej között és az írköztársaságban termelt tej között, vagy hát hallhattunk Nikos képviselőtől olyan példát, hogy a tehenek a határ egyik oldalán legelnek, majd a másik oldalon fejik meg őket. Ilyenkor mi van? Mi történik? Mert hát nyilván azért egyértelmű, hogy a legjobb az lenne, hogyha itt nem húzódna határ. Ez legalábbis az én álláspontom és az Egyesült Királyságnak a vámúnyú részének kell maradni, ezt több kolléga is elmondta már. Nikolson képviselő, nagyon szépen köszönöm. Mindenki, aki némileg ért a témához, és utána nézett, az tudja, hogy nagyon nagy gondok lehetnének, hogyha egy VTO helyzet alakul ki, egy VTO szabályrendszert kell alkalmazni, ezzel mindenki rajta veszt. Megkárti kolléga úgy tűnik, inkább csak a sajtó számára nyilatkozik itt ma, de hát az igazság az, hogy a problémát nem lehet megoldani, ha csak nem oldjuk meg a kereskedelmi szempontokat is. Mekáti úrnak mondom, hogy az Észak-Írországban termelt termények 80%-a közvetlenül az EU-s piacra kerül. És Észak-Írország az Egyesült Királyság része, és ez nagy probléma lehet az ír köztársaság belé gazdák számára a későbbiekben. Mindenki azt mondja, hogy a hagyományos megoldásokon kívül kell keresnünk a megoldást. Mindenki a vámunióról beszél, és az egységes piacról mindeközben. Az egységes piac és a vámunió korábban nem léteztek, mi hoztuk létre, mégpedig az egységes piac miatt jött létre a vámunió. Nem lenne észszerű, hogy, hogy ha az egy, Egyesült Királyság kilép, akkor bármiféle új Bám, akkor létrejöhet egy újfajta vámunió az Egyesült Királyság és az EU között. Ez egy csomó problémát megoldhatná. És nem mondhatjuk azt, hogy a vámunió módosíthatatlan, megváltoztathatatlan. Szerintem ezen túl kell lépnünk, ha tényleg kreatívak akarunk lenni, és tényleges megoldást akarunk találni, akkor ezeket a kérdéseket kell megvizsgálni. Köszönöm szépen, elnök úr. Én a maradás mellett érveltem ugyan, mégis úgy érzem, hogy kötelezettség, kötelességem az is, hogy megpróbáljak megoldást találni a problémára. Egyrészt látnunk kell, hogy hogyan működik a kereskedelem az EU-n belül, illetve, hogy egy-egy termék mennyit utazik, vagy mennyit utaztatják, hogy eljusson a cél országba, vagy a célpontra. Hollandia és az Ír köztársaság problémája részben az Egyesült Királysághoz való földrajzi közelség ből adódik. Nem meglepő, hogy az Egyesült Királysághoz közelebbi országok többet kereskednek vele, mint a távolabbi országok. Az Egyesült Királyság szemszögéből, ha kevesebbet kereskedünk az Egyesült Királysággal, a Brexit, az EU-val a Brexit után, és többet a más régióval, régióival a Földnek, akkor ut- több, többet kell utaztatni a terméket, nagyobb utat kell megtennie, úgyhogy ennek az éghajlatváltozásra gyakorolt hatásra jelentős lehet. Kérdés, hogy nem lenne érdemes jobban elgondolkodni azon, mind az EU-ban, mind az Egyesült Királyságban, hogy talán nem kellene annyit utaztatni a termék, termékeket és terményeket, hanem talán a szezonális terményeket lenne észszerű előnyben részesíteni, egyfajta átállásra lenne itt szükség. Ez akár egy jó hozománya is lehet, hogy folyománya a Brexitnek, ha bár az általános helyzet nagyon súlyos. Köszönöm szépen. Ezek voltak a képviselői kérdések, és most 10 percet tudok adni, hogy a kérdéseket megválaszolják. Köszönöm szépen a kérdéseket. Kezdeném Észak-Írország helyzetével. Természetesen nagyon érdekes lett volna megnézni ennek a régiónak a specifikusságát, hiszen annyira összekapcsolódik az Egyesült Királyság. A probléma az az, hogy egyrészt az adat, amik, adatok, amiket kaptunk, nem voltak annyira pontosak, másodszor pedig konkrétan a meglévő tagállamokra maradó tagállamokra akartunk koncentrálni, hiszen már elég sok tanulmány készült a szakirodalomban, látják, hogy rengeteg téma vagy könyv írodott már arról, hogy mi történik, milyen hatása lesz a Brexitnek Nagy-Britanniára. Úgyhogy ezért akartuk mi a maradék EU-s tagállamokra koncentrálni. A második dolog pedig többször felmerült hogy az Egyesült Királyság és az Európai Unió mit kíván tenni annak érdekében, hogy elkerülje ezt a e, helyzetet. Mi abból indultunk ide, ez nincs benne a tanulmányban, mert konkrétan a parlament nem erre utalt a kérésében. VTO esetről van itt szó megnéztük, hogy mi lenne a helyzet egy szabadkereskedelmi egyezmény esetén, hogyha az Egyesült Királyság és az EU között létezne egy ilyen. És természetesen nagyon sok hatás, amit itt említettem, az eltűnne, megszűnne, okafogyott lenne. Sok ágazat esetében a szabályozási divergencia kulcsfontosságú, különösen a legnagyobbaknál. Egy adatra, ha visszatérhetek, amit szerettem volna hangsúlyozni, a fekete oszlopok között és a kékek közötti különbség a feketéről beszéltünk már. A kék, ez csak a tarifális akadályok, a kékben tehát nincsen szabályozási divergencia, az Egyesült Királyság ugyanazon szabályok alá tartozik, mint az EU. Sok ágazatban ö, a kereskedemre gyakorolt hatás felét figyelhetik meg. A legnagyobb leginkább érintett esetek esetén, mint a fehér hús, a a tej és a vörös hús, ott eltűnik ez a kereskedelem mögött. Más eh, ágazatok eh, esetében ez a eh, szabályozási divergencia fontos lehet, de nem mindenképpen itt a most vizsgált eset, vagy ágazat esetében. And on the, on, yes, on the climate impacts and, uh... Ami a klímahatást illeti, itt vannak mind jó, mind rossz hírek ezen helyzetet tekintve, az étkezési kukoricát tekintve, az Egyesült Királyság esetében a globális hatás esetleg jó is lehet. Nem állnak rendelkezésemre a számok, ezt pontosabban meg kellene vizsgálni, mielőtt levonjuk a következtetéseket, de nem teljesen világos, hogy ez annyira rossz lenne a környezetnek. hogyha megnézzük, hogy a termék hova megy, hogyha nem az Egyesült Királyságba. E, igaza van McGuinness asszonynak, amikor azt mondja, hogy Európa többi részében adják ezt el olcsóbban. Pontosan ezért vizsgáljuk meg ezeket a hatásokat az európai fogyasztók számára. Itt meglátják, Lát, vannak olyan ágazatok, amelyek előnyt kovácsolhatnak az alacsonyabb árakból agregált szinten, ez általánosabban minden termékre vonatkozik, nem csak a húsra. Németország, Olaszország, Lengyelország esetén látják, hogy a, a fogyasztók ebből, hát nekik számukra ez pozitív, tehát olcsóbb lesz, olcsóbbak lesznek a termékek, de egyébként nem, nem igazán jelentős ennek a hatása, illetve nem összehasonlítható azokkal a negatív hatásokkal, amelyek viszont a vámok miatt merülnek majd föl, és a dolog teljesen más eh, Írországot tekintve. Aztán volt még itt egy kérdés hogy mi a helyzet a világ többi részével kötendő kereskedelmi egyezménnyel. Ez egy nagyon komplex kérdés. Ez nem annyira gazdasági kérdés. A fő téma, vagy a fő válasz az, hogy hatalmas bizonytalanság van ezzel kapcsolatban, ami, ha jól értettem, az ezzel kapcsolatos utalásokat, a azok a kereskedelmi egyezmények, amelyek csak termékekre vonatkoznak, ezek az EU-s külön kompetenciája, exkluzív kompetenciája alá tartoznak. Ezt az Egyesült Királyság külön meg kell, hogy tárgyalja majd, mert különben a sztorinak vége. A többi illetően elég, elég nagy a bizonytalanság. Mi a szimulációban nem változtattunk meg semmit, az Egyesült Királyság ugyanazokat az vámokat és kereskedelmi protekciós intézkedéseket tartja meg az exportok és importok során, ugyanez érvényes az EU-ra. Az egyetlen dolog, ami változik, az, az, az a tarifák és a nem tarifális intézkedések az EU és az Egyesült Királyság között. Tehát ez egy egyszeri hatás, persze van még számos egyéb dolog, ami fölmerülhet, de ez eléggé bizonytalan. Ahogy Jean mondta, vannak bizonyos szimulációk más forgatókönyvekkel, ez nyilván egy vagy két mm, táblázatot, grafikát be kell majd mutatni ezzel kapcsolatban. Illetve a kvóták kérdése is felmerül. Ez egy másik hatalmas és eléggé bizonytalan kérdés. Ezzel kapcsolatban nincsen hipotézisünk, nem indultunk ki változásokból a tarifákat illetően és a kvótákat illetően. A kérdés, hogy azok a termékek, amiket már nem az Egyesült Királyságba exportálnak, ezek hova mennek? Ez érvényes az élelmiszer kukoricára is. Ezek csak intuíciók, amiket mondok, ami nagyon jól működik a gazdaságban, és egy elég bizonyított dolog ez a gravitáció, még a kereskedelemre is, tehát az export a leg legközelebbi és legnagyobb ország fele irányul, és aztán utána jön egy kis kiigazítás, ami a kereskedelem zavarait kiigazítja. Hogyha te közel vagy, akkor ide e, exportálok, de hogyha van egy másik ország, amelyik nagyobb többet rendel, akkor még akkor sem messze van, oda fogok exportálni. Tehát itt van egy bizonyos diverzifikáció, illetve vannak egyéb számok eh, ezen eh, diverziókkal kapcsolatban. Eh, a termékek egy része, amely az Egyesült Királyságban megy jelen pillanatban az EU 27-ek között oszlik el, másik része pedig az EU-n kívülre irányul majd. Köszönöm szépen! McGuinness asszony, még röviden. Mi a helyzet az a supply chain, tehát az ellátási láncokban az egy esetleges zavarokkal? Nem tudom, hogy az önök jelentésében ez szerepel-e, vagy a tanulmányában szerepel-e. Az ellátási láncok valamennyire részét képezik a tanulmánynak, de nem közvetlenül. A béta részben van egy külön rész, amely az EU tagállamok és az Egyesült Királyság közötti interkone- ellátási láncok interkonnekciójával, összekapcsolódásával foglalkozik. A szimulációs részben ebben a WTO szenárióban az ellátási láncok szerepelnek, de nem explicit módon ezen modellekben. Vannak egyéb tanulmányok, amelyek inkább részletekbe mennek. Itt most mi konkrétan a, az azonnali inputot vizsgáljuk, és megnézzük, hogy átlagban ezek honnan jönnek. Általánosságban nézzük ezeket az ellátási láncokat, nem specifikusan egyes ágazatokra lebontva. Jelen pillanatban a, általunk használt modellel ez konkrétan ennyire részletesen nem lehet feltárni. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, mondja az elnök. Köszönöm szépen az előadókat, és akkor rátérünk a következő eh, előadásokra, eh, amelyek az esetleges átmeneti intézkedésekről szólnak a mezőgazdaságban a jövőbeni EU-Egyesült e Királysági kapcsolatok tükrében intézményi kérdések. Alan Matthews szól ehhez hozzá, ő tartja meg az előadásokat, hiszen már gyakran ismerjük, hiszen már gyakran vett részt az Agribizottság ülésén. Üdvözöljük! ma 20 minutes, but maybe no Good morning, everybody, and uh, I have uh, the pleasure of presenting the third of the three papers to... Jó napot kívánok mindenkinek! Az enyém az az öröm, hogy a harmadik tanulmányt bemutathatom. Tartok tőle, hogy ez egy hosszú, bonyolult szöveg, úgyhogy elnézést kérek emiatt, de ebben a témában nagyon fontosak a részletek. Beszélnék először is a főbb struktúráról és a dokumentum fő üzeneteiről, úgyhogy az előadásom során azért nem fogok olyan részletek sem beszélni, mint amilyen részletes maga a szöveg. A kiinduló pont mindenki számára ismert itt a teremben, a brit miniszterelnök a beszédében és a brit parlamentben tartott beszédeiben, valamint egyéb megszólalásaiban ismertette, hogy Nagy-Britannia ki akar lépni az egységes piacból, ki akar lépni a vámunióból. Ambiciózus, nagyra törő, szabadkereskedelmi megállapodást akar kötni az EU-val, de néhány vörös vonalat is lefektetett. Azt hiszem, hogy ezt, ezzel mindannyian tisztában vagyunk, ez nem újdonság senkinek. Az EU oldalán az Európai Tanács megállapodott bizonyos iránymutatásokban, az Európai Parlament az idei két állásfoglalást fogadott el a témában, és a fő üzenet az EU részéről az, hogy egy ország, amely nem EU-s tagállam, és amelynek nincsenek olyan kötelezettségei, mint egy tagállamnak, nem számíthat arra, hogy ugyanolyan jogosultságokkal is rendelkezik. És persze az iránymutatások a menetrendet is felvázolják. A múlt havi tanácsi csúcs alkalmával megállapították, hogy nem sikerült ez idáig az első szakaszban megfelelően előre haladni, a polgárok jogaiban nem sikerült megállapodni. A pénzügyi pénzügyek rendezésében és az ír határ kérdésében. Ezek ugye a kulcskérdések, és ezekben nem állapodtak meg. De a tanács és az EU-s tárgyalók megállapodtak abban, hogy eh, megkezdik az előkészítését a jövőbeni kereskedelmi kapcsolatnak és az átmeneti lépéseknek is. Ennek a háttere előtt én a tanulmányban megpróbáltam három fő kérdést megvizsgálni. Az első az, hogy megpróbáltam azonosítani a lehető legrészletesebben azt, hogy milyen kereskedelmi hatásai lesznek a brit álláspontnak, és egy jövőbeni kereskedelmi kapcsolat milyen módon csökkentheti, és hangsúlyozom azt a szót, hogy csökkentheti, mert nyilvánvaló, hogy nem lesz ugyanolyan a kereskedelmi kapcsolatunk az Egyesült Királysággal, mint korábban, mert nem lehet ugyanolyan zökkenőmentesen bonyolítani, lebonyolítani a kereskedelmet eh, egy már nem tagol, tagállammal, de megpróbálhatjuk csökkenteni a negatív következményeket, és ennek az opcióit vizsgálom meg, ennek a lehetőségeit. Másodszorban, még ha az 50-es cikkről szól, cikk szerinti tárgyalások során sikerül megállapodni, és sikerül rendezni a kilépést, rendezetten lebonyolítani a kilépést, akkor is előfordulhat, hogy 2019 márciusában még nem állunk készen arra, hogy a megállapodást a gyakorlatban is végrehajtsuk. Ezért azt gondolom, mindkét oldal tisztában van azzal, hogy valamiféle átmeneti megoldásra szükség lesz. A britek ezt végrehajtási időszaknak hívják. Erre szükség lesz azért, hogy ne következzen be teljes összeomlás. És a, megpróbálta megvizsgálni, hogy ez a gyakorlatban mit jelenthet majd. A tanulmány harmadik része pedig abból indul ki, hogy akkor is, hogyha rendezetten történik a kilépés, és akkor is, ha nem rendezetten történik, és a tárgyalások nem jutnak eredménye, még egyelőre úgy tűnik, hogy ez is egy opció, akkor negatív hatásokkal kell számolni a gazdákra nézve általában, és különösen súlyos hatásokkal kell számolni bizonyos tagállamokban a gazdák szempontjából. A harmadik részben megvizsgálom azt, hogy az Európai Unió milyen módon tudne ezeket az esetleges veszteségeket kiküszöbölni, megakadályozni. Ez a három fő rész tehát. Rögtön át is térek a kereskedelmi hatásokra, hogyha kemény Brexitre kerül sor, erről beszélt ugye az előttem szóló előadó, akkor újra be kellene vezetni a vámokat az e- a 27-ek és az Egyesült Királyság közötti kereskedelmre nézvést. Ami az Egyesült Királyságból való importálást illeti, tudjuk, hogy az Egyesült Királyság e- exportőrei milyen vámokkal szembesülnének, ezeket a tarekben meg lehet nézni. És tudjuk, hogy bizonyos termékek esetében ezek a vámok különösen magasak lehetnek. Ami az Egyesült Királyság beli exportját illeti, az EU-s termékeknek még egyelőre nem világos, hogy milyen vámokkal szembesülnénk a gyakorlatban akkor, amikor az Egyesült Királyság effektív módon harmadik országgá válik. Az Egyesült Királyság jelezte, hogy a WTO szintjén akarja meghatározni a legmagasabb vámszintet, ennél magasabbra nem is mehetne ugye elvileg az Egyesült Királyság, de amint autonóm módon határozza meg a kereskedelmi politikáját, az Egyesült Királyság csökkentheti is a vámokat, és tudjuk, hogy a kormányon kívül vannak többen, a brit kormányon kívül többen azzal érvelnek, hogy az Egyesült Királyságnak, hogy ismét globális szerepet tör, akkor unilaterálisan nullára kellene csökkenteni a vámjait. Egyelőre tehát még nem tudjuk, hogy a gyakorlatban hogyan alakulnak ezek a vámok, de az előző tanulmány is abból indul ki például, és ez észszerű feltevés, hogy az alkalmazott vámok ugyanolyan szintűek lesznek, mint amilyen szintű vámokat alkalmaz az, az Európai Unió jelen pillanatban harmadik országokkal, úgyhogy elég magas szintűek lesznek. Egy másik fontos pont a preferenciális kereskedelmi transferek elvesztése. Az Egyesült Királyság jelen pillanatban az EU-s vámunió része, az Egyesült Királyság belé élelmiszerárakat befolyásolja az, hogy az Egyesült Királyság ugyanazokat a vámokat alkalmazza a harmadik ország belé importokra nézve, mint az EU többi része is. Ez azt jelenti, hogy az EU-s termelők preferenciális ár, ár előnyét élvezik az Egyesült Királyság belőle, hogyha az EU-n kívül kell értékesíteni ezeket a termékeket, akkor az nyilvánvalóan alacsonyabb árakat eredményez, mint jelen pillanatban az Egyesült Királyság piacán. Tehát erodálódhatnak ezek a preferenciális transferek, Lehet, hogy születik majd egy szabadkereskedelmi megállapodás, amely nem szabályozza közvetlenül a 27-ek és az Egyesült Királyság között alkalmazandó vámok kérdését, így elkerülnénk a vámakadályok kialakulását, hogyha az Egyesült Királyság unilaterálisan, egyoldalúan csökkenteni a jelenlegi szint alá az által alkalmazott vámokat, akkor vonzóvá válhat piacként. Így lehetne fenntartani a brit piac vonzó voltát. Aztán természetesen előfordulhat az, hogy az Egyesült Királyságbeli export révén az megmaradó EU tagállamok vámokkal szembesülnek, hogyha az Egyesült Királyság viszonylag magas vámokat tart fenn, majd szabadkereskedelmi megállapodásokat köt Ausztráliával, Kanadával, Mercosur országokkal, tehát egymással versengő felekkel, ami azt eredményezi, hogy az árszint az Egyesült Királyság piacán csökken, az, e, e, az Egyesült Királyságból való exportálás tehát magas vámokkal járna, és összességében csökkenne az Egyesült Királyság piacának vonzereje. Persze a közös mezőgazdasági politikában reformokat hajtottunk végre, a világpiaci árak az, el, árak az elmúlt évek során növekedtek, úgyhogy nem olyan súlyos a helyzet, mint tíz évvel ezelőtt lett volna, de vannak olyan termékek, amelyek esetében még így súlyos lesz a helyzet, ilyen például a marha húságazat. Másodszorban a vámellenőrzések költségei is felmerülnek, ezeket persze minimalizálni lehet, a különböző vám megállapodások révén, de még a legzökkenőmentesebben működtetett határok esetében is gondoljunk Norvégiára és Svédországra, vagy Franciaországra és Németországra Svájca szemben, mégis valamiféle vámellenőrzésre, vámkezelésre szükség lesz, legyen szó dokumentumok ellenőrzéséről, személy azonosság ellenőrzéséről, és így tovább. És persze a mezőgazdasági és élelmiszeripari termékek esetében ez a négyes pont, további szabályozási megfelelési költségek merülhetnek fel. Általában véve a nem állati eredetű élelmiszeripari termékek esetében nincs szüksége előzetes engedélyeztetésre, és nem kell bizonyos áthatár határ ellenőrzéseket végrehajtani, és átlépési pontokon megoldani, lebonyolítani az országba való behozatalt, de állati eredetű termékek esetében csak bizonyos, meghatározott határátkelőkön lehet megejteni a termékek megfelelő ellenőrzését, laboratóriumi vizsgálatok lebonyolítását, és így tovább. Ez az állati eredetű termékekre, például tejtermékekre is vonatkozik az ellenőrzésekre vonatkozó szabályozásban fektették le az ellenőrzések gyakoriságának szükségességét, és például hal és tejtermékek esetében, mint szárnyas termékek esetében például 50%-os az ellenőrzés gyakorisága, tehát az esetek felében fel kell nyitni a tehergépjárművet, és ellenőrizni kell a rakományt. Ez azt jelenteni, hogy nagyon sok esetben hosszadalmas eljárásra lesz szükség, és ez azt jelenti, hogy hosszadalmas lenne a szállítási folyamat és a 27-ek és az Egyesült Királyság között. És még egy pont, amelyre talán eddig nem figyeltünk oda eléggé, az az, hogy a közúti szállítási költségek is megnövekednének. Az EU-ban működő szállítmányozók jelen pillanatban egy közösségi engedély alapján működnek, ez azt jelenti, hogy a tehergépjármű és a gépjármű vezető nem kell, hogy leküzdjön akadályokat, de hogyha az Egyesült Királyság megállapodás nélkül lépne ki az EU-ból, akkor előállna egy olyan helyzet, amely például a török szállítmányozók esetében is fennáll, akik Törökországból kívánnak termékeket szállítani az Európai Unióba. Az ő esetükben egy bilaterális nemzeti kvóták vannak érvényben, ez azt jelenti, minden egyes tagállammal külön-külön kell tárgyalniuk azon jogukról, hogy bizonyos számú tergépjármű szállítmányt hozhassanak az EU-ba éves szinten. Hogyha ez lenne az a szenárió, akkor ez további akadályokat gördítene persze a mezőgazdaság és élelmiszeripari termékek kereskedelmének útjába, az EU és Egyesült Királyság vonatkozásában. Az ír határ kérdése már többször is felmerült, és jogosan, mert valóban Írországot érinti majd a legsúlyosabban a Brexit. Két kérdést kell itt megemlíteni. Az egyik az ír szigeten húzódó határon át történő kereskedelem. Jelen pillanatban délről északra élő állatokat szállítanak, sertést, marhát, aztán feldolgozatlan tejet szállítanak délről Észak-Írországba. Ami az ilyen termékmozgások szabályozását illeti, ez egy kulcskérdés lesz nyilvánvalóan. Nagyon nehéz kérdés ezt összeegyeztetni az Egyesült Királyság és az EU azon vállalásával, hogy nem kíván senki sem visszatérni a, a tényleges határ felhúzásához. Egy további problémát jelent az ír köztársaságból más EU-s országokba történő export, mert a legegyszerűbb megoldás a szállítás nézve továbbra is az úgynevezett szárazföldi híd. A tanulmányban Megállapítom, hogy Dublintól Zébrüggeig körülbelül tíz és fél órára van szükség, az ír tengeren keresztül Doverig, majd Kaléba és onnan Zébrüge felé, míg nem, ha ugyanezt úgy oldanánk meg, hogy a szállítmányt Dél-Írországból közvetlenül Franciaországba majd Zébrügebe küldenénk, akkor ez legalább háromszor olyan hosszú időt vesz igénybe, úgyhogy ez nem igazán gazdaságos alternatíva. A gond az is, hogy egy eh, nem EU tagországon keresztül kellene mozgatni a szállítmányt, gyakorlatilag eh, nehéz a helyzetet megoldani. A vámokkal foglalkozó DG egy 670 oldalnyi dokumentumot állított össze arról, hogy ez a közös tranzitrendszer, amely jelen pillanatban élvényben van, hogyan működik. Úgyhogy, hogyha ez megrendülne, akkor az további költségekkel jár. Persze vannak lehetőségek arra, hogy a felmerülő költségeket elkerüljük, ezt próbáltam összefoglalni ebben a táblázatban. Több esetben lehetséges a vám megállapodás, ami nagyon jó lenne, mert az elektronikus dokumentumok engedélyezése révén és más egyéb lépések révén megkönnyíteni a dolgot, de a vámok továbbra is szükségesek maradnának. És az USA-Kanada határnál is, vagy Norvégia és Svédország között is zöggenőmentes, bár de azért vannak vám ellenőrzések. Lehet egy szabadkereskedelmi övezetet is létrehozni, ez persze jó lenne, mert ezáltal elkerülhetnénk a vámok újból bevezetését, a mezőgazdaság és élelmiszeripari termékek esetében is, de ez egy további követelmény meghatározásával járna, az eredet, a visszakö, nyomon követhetőség és az eredet kapna újabb szerepet, ha megnézzük a Kanadával aláírt megállapodást, maga a megállapodás százoldalas, viszont az eredetre vonatkozó szabályokra való vonatkozó szövegrész, hogy függeli 900 oldalas, úgyhogy ezek nagyon nehéz kérdések, bonyolult kérdések. Nem egyszerű szavatolni, hogy hogyan lehet nyomon követni az adott termék származását. Aztán azt is láthatjuk, hogy a szabályozási együttműködés egy esetleges opció. A szabályozási együttműködés kérdés a TTIP kapcsán is felmerült, ilyenkor a szabályozó hatóságok között születik egy megállapodás, hogy együttműködnek egymással abban az esetben, hogyha új szabályokat akarnak bevezetni, vagy a régieket kívánják módosítani, ilyenkor a másik ország érintett felének is lehetőséget kell biztosítani arra, hogy valamilyen inputot szolgáltasson. Ez egy nagyon minimális szint lenne. Aztán a kölcsönös elismerés egy további lehetőség. A kölcsönös elismerés nem azt jelenti itt, mint a belső piacra vonatkozólag, hanem azt, hogy a harmadik ország engedélyező hatóságának azon hatáskörét ismerjük el, hogy gondoskodjon arról, hogy az EU szabályozásainak megfelelő normákat biztosítson. Ez bizonyos állati eredetű termékek esetében megvalósul már most például Brazíliával kapcsolatosan, vagy más harmadik országokkal kapcsolatosan, és elfogadjuk azokat a tanúsítványokat, amelyeket az adott hivatalos hatóság kiállít. Ez elősegíti a kereskedelmet, de semmiképpen sem jelenti azt, hogy ugyanolyan szabályozásra van szükség a két országban. A... Egyszerűen annyit jelent, hogy az exportra szánt termék megfelel a mi szabályozásunknak. Aztán van a következő szint felfedi a szabályozási ekvivalencia, majd a következő a harmonizáció. A harmonizáció jelenteni azt, hogy a két ország megállapodik abban, hogy azt a szabályozást tartják fenn. Ez valósult meg például az Ukrajnával kötött megállapodás kapcsán az ipari termékekre nézve, és a szabályozási ekvivalencia benne foglaltatik például a WTO szabályokban, a növényegészségügyi szabályozásban például a két ország ilyenkor, vagy a két fél megállapodik abban, hogy ugyanúgy hasonlóképpen hogy bár más és más szabályokat alkalmaznak, mégis ugyanazt a növény egészségügyi szintet érik el, tehát ugyanazt a célig érik el, esetleg más eszközökkel. Még akkor is, hogyha a szabályozási ekvivalenciáról szóló megállapodást kötnénk, az európai gazdasági térséghez tartozó országokon kívül, Svájcország például kivétel, mert elfogadta gyakorlatilag az EU-s joganyagot, tehát itt inkább harmonizáció áll fenn, Ilyen szabályozásunk van, tehát szabályozási ekvivalenciára épülő szabályozásunk van Új-Zélanddal kapcsolatosan. 2015-ben fogadtuk el, és több termék esetében elismerjük azt a megállapodásban, hogy az új-zélandi termékek ekvivalensek az EU-s termékekkel, a normákat illetően, mégis az új-zélandi termékeknek határellenőrzésen kell átesniük, és rendszeres ellenőrzéseket tartunk habár sokkal ritkábbak ezek, mint más harmadik országok esetében. Most emlékeztetett az elnök, hogy nincs már sok időm, úgyhogy haladjunk tovább. Az átmenet, az átmeneti intézkedések képezték a tanulmány fókuszát. Attól tartunk, hogy a vám és egészségügyi hatóságok nincsenek megfelelően felkészülve, tartunk tőle, hogy a vállalatok sincsenek felkészülve a helyzetre, és szinte biztos, hogy a különböző kikötőknél például torlódás alakul ki a Brexit megvalósulásának első napján. Mik az opciók? Az első opció persze az, hogy az Egyesült Királyság mégiscsak úgy dönt, hogy a Vámonió része marad, illetve eláll a Brexit-től. Lehet, hogy a brit kormány részére ez gondot okozna, mert úgy éreznék a polgárok, hogy végül is nem következett be a Brexit, úgy, ahogyan ők azt megszavazták, és hát az EU rész, részére is gondokat okozna például a következő több éves pénzügyi keret meghatározásakor. Egy alternatíva lenne az, hogy az Európai Tanács és az Egyesült Királyság együtt megállapodnak abban, hogy meghosszabbítják a tárgyalási időszakot. Mindkét esetben a kereskedelem változatlan marad, mert az Egyesült Királyság továbbra is EU-s tag marad. A második opció az, hogy az Egyesült Királyság kilép, mint ahogyan arról 2019 márciusában határozott, és valamilyen módon meg, megteremtjük a lehetőségét annak, hogy a releváns joganyagot kibővítsük az Egyesült Királyságra az átmeneti időszakra vonatkozólag, hogy ezt hogyan lehetne elérni, Hát azt a jogászoknak kellene kitalálniuk. Egyesek azt mondják, hogy Nagy-Britannia csatlakozhatna az Európai Gazdasági Térséghez, de ezzel gondok vannak, erről a tanulmány is bővebben szól. Emellett ez nem lenne elég, mert az Európai Gazdasági Térség mint olyan nem vámunió. Hogyha ugyan a kereskedelmet ugyanígy akarjuk fenntartani, mint eddig, akkor egyfajta vámunióra lenne szükség, és egyébként az Európai Gazdasági Térség szabályozása nem tért ki a mezőgazdasági termékek akadálymentes kereskedelmére sem. Másrésztről egy egyébként is bonyolult tárgyalási folyamat, tovább terhelnénk az elkövetkezendő 18 hónapban egy átmeneti megoldással. Kérdés, hogy ez célra vezető-e? Ezt a kérdést vetem fel a tanulmányban. A kér- tisztázandó kérdéseket illetően e szakbizottság szempontjából talán a legfontosabb az, hogy megengednénk-e a mezőgazdaság és élelmiszeripari termékekben való kereskedelmet az Egyesült Királysággal, az Egyesült Királyságnak ez, ebben az időszakban a kap részes felének kell maradnia, avagy lehet-e kereskedem 2019 után úgy, hogy az Egyesült Királyságnak megvan a saját mezőgazdasági politikája? Van ennek egy nemzetközi vetülete is, de erre már nincs idő, úgyhogy zárásképpen hadd mondjam el, hogy ha a legrosszabb forgatókönyv következik be, akkor nagyon negatív hatásokkal járna a gazdákra és az exportra a Brexit, mert az Egyesült Királyságba irányuló termékek eh, nagy része az európai piacra eh, irányulna, és valószínűleg alacsonyabb lennének az árak. A tanulmány utolsó fejezete két kérdést vizsgál meg. Az egyik az, hogy milyen intézkedéseket lehetne bevezetni, hogy rövid távon megvédjük a gazdák jövedelmét. Az EU-nak az elmúlt két-három év során sok tapasztalata volt a válságkezelésben, a mezőgazdasági ágazatban, az orosz embargó miatt és a tejágazati válság miatt. Úgyhogy nincs itt semmi új, gyakorlatilag az eddigi intézkedések, az eddigi, eddig már alkalmazott intézkedéseket foglalja össze a szöveg, ezeket lehetne alkalmazni egy Brexit utáni időszakban is. Ami még nagyon fontos, az az, hogy a válsághelyzetekkel szemben ez most egy strukturális átalakulás, és nem egy ciklikusan felmerülő probléma, tehát a gazdákat támogatni kell az alkalmazkodásban, mert strukturálisan teljesen más helyzetben leszünk, mint eddig voltunk. Meg kell erősíteni tehát a harmadik országokhoz való hozzáférést, a promóciós lehetőségeket növelni kell, és pénzügyi eszközökre is szükség lesz. Köszönöm szépen, elnök. Nagyon szépen köszönöm. Jó lett volna, hogyha rövidebben szól hozzá, de hát ilyen az élet. De Castro úr, tessék. No, no, più che altro un Egy professzor fog föltenni egy kérdést egy másik professzornak, én valójában nem kérdést szeretnék föltenni, hanem szeretnék köszönetet mondani a professzor úrnak is, illetve az összes többi előadónak a mai napon. Kollégák, minél többet tudunk arról, hogy a Brexitnek milyen hatása lesz, milyen tőle foglalkozunk ezzel, annál inkább világosan látjuk, hogy ez egy nagyon komoly dráma lesz majd, és egész biztos hatása lesz a brit állampolgárokra, de nagyon sok európai polgárra is, és nagyon sok mezőgazdasági cégre is, főleg azon országok esetében, akik leginkább, akik a legszorosabb kereskedelmi kapcsolatban állnak az Egyesült Királysággal. A az európai export 7%-át teszik ki körülbelül az Egyesült Királyság, fordítva viszont ez 47%. Ez egy adat. És egyértelmű, hogy a politikai akarattól függetlenül is lesz majd még hatása számos tekintetben a Brexitnek. Vannak itt politikai kérdések, és ezeket a kérdéseket nem lehet föltenni a az, elő, az előadóinknak, tehát ezek politikai megfontolások. Aztán az is fölmerül, hogy a harmadik országokkal milyen megállapodásai lesznek majd az Egyesült Királyságnak, erre is utaltak. Az Egyesült Királyságnak ugyanis az összes nemzetközi kereskedelmi egyezményét újra kell majd tárgyalnia, ami jelenleg ugye EU és harmadik ország között megkötött szerződés, nagyon fontos, hogy az összes, az új, megállap, hogy az új megállapodások az összes jelenlegi normát tiszteletben tartsák. Nem lesz ez egyszerű. Egy, azért lenne egy provokatív kérdésem Matthew úr felé. A jövőben az Egyesült Királyság lehet majd olyan belépési pont, ahol azok a termékek, amelyek egyébként nem jutnának el az Európai Unióba, ezen keresztül mégis megjelennek majd. Elképzelhető, hogy mondjuk a kanadai termékek bejuthatnak az Egyesült Királyságba, ez lehet elképzelhető, hogy veszélyforrás lesz majd. Köszönöm. No había pedido la palabra, pero... Köszönöm. Nem kértem ugyan szót, de röviden megkérdeznék valamit. Nem tudom, hogy van elég időnk, hogy én egy kérdéset, akkor majd később? Jó, később fogok föltenni egy kérdést. Jó. Akkor Egnyúr következik. Köszönöm szépen, köszönöm ezt a nagyon érdekes előadást. Nagyon jó, pozitív, praktikus elképzeléseket hallottunk. Négy kérdésem lenne. Említett, hogy az Egyesült Királyságnak két lehetséges modellje van. Egy úgynevezett streamlined modell az egyik. És szerintem nem tudom, hogy nem biztos, hogy az Egyesült Királyság pontosan tudja, hogy ez a partneri kapcsolat hogyan néz majd ki, pedig az Isle of Man-en már ez gyakorlatban is látható. Az Egyesült Királyság esetében nem beszéltünk még a pénzügyi hatásról. Hát lehet, hogy majd a pluszköltségeket az Európai Unió fogja viselni, ez nem lenne baj. Aztán nézzük a vámkezelést is, hát ez is költséges lesz majd. Amikor Öt évvel ezelőtt a Temzén át akartam hajtani autóval, akkor meg kellett állnom, és be kellett fizetnem ezt a díjat. Mostanában már kamerával figyelik az autókat, és online lehet ezt megtenni, tehát automatikusan lehet ezt megtenni. Még egy dolog, szerintem nagyon logikus, az legyen egy átmeneti időszak, hogyha tudjuk, mi lesz ha ezer időszak végén, erről őszintén kell beszélni. De ez végül is arra is felhasználható, hogy a brit tagságot kinyújtsuk az Európai Unióban. És még egy nagyon fontos dolog, semmi sem állandóbb, mint egy átmeneti intézkedés. Köszönöm, Andri úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Mindig mindig oda kell figyelni a hosszú átmeneti időszakokra. Köszönöm szépen, köszönöm ezt az expozét, nagyon pontos, érdekes, logikus volt. Számukra nagyon fontos az időzítős kérdés, hogy minek milyen határideje lesz. Hiszen nekünk ugye az MFF-el is számolnunk kell. Hogyan lehet normálisan felállítani egy olyan MFF-et, hogyha ilyen sok változóval kell számolnunk, mint amit, az ön is, mint amit ön is említett. Az MFF-ben ugye benne van a kapba is, és nyilvánvalóan az időzítés rendkívül fontos. Val, valójában azzal is számolni kell, hogy 5-10 10 év múlva, vagy 20 év múlva milyen hatása lesz mindennek, én szeretném, hogyha tíz éves, tíz évre tudnánk előre tervezni, de jelenleg ez lehetetlen. Jelenleg a Brexitet elég elszigetelten kezeljük. Nem értem, hogy akkor a két dolgot hol lehet összeegyeztetni, a tíz évre való előre tervezést, illetve a Brexitet. Brexit hatását hogyan lehet, lehetne 7 vagy 10 éves időszakban előre gondolkodni, hogyha előtte nem eh, egyezünk meg Brexit ügyben? Ez foglalkoztat engem ez a kérdés. Köszönöm. Ellen Matthewsnak szeretnék köszönetet mondani, kiváló volt ez, a, ez az előadás. Hogyha egy óráig beszélt volna, én akkor is mindent végighallgattam volna. Ittem a szavait. Mi lesz az ír sajtal, hogyha a brit piac ezt nem fogja fölvenni. Hát én annyira bolondja vagyok a cheddarnek, hogy amikor ide költöztünk Brüsszelbe, akkor én minden boltba elmentem, hogy cheddar sajtot találj, találjak. Hát ez nem volt könnyű, mert itt nem esznek túl sok cheddar sajtot, sem Franciaországban nem esznek túl sok cheddar sajtot. Hova fogjuk akkor azt eladni? Majd brie sajtot fogunk termelni? Még egy kérdés, erre lehet, hogy nem tud majd válaszolni, kicsit politikai jellegű ez a kérdés, vagy kicsit túlságosan. Ahogy korábban elhangzott, a szolidaritásra támaszkodunk. Szeretnék köszönetet mondani azoknak, akik eljöttek ide a mai hallgatásra, és nem brit vagy ír érdekeltségűek. De hát, ha körbenézünk, nem sok ilyen ember van. Számunkra ez nyilvánvalóan fontosabb, mint bárki más számára, de szolidaritásra van szükség. Hol van a szolidaritás a többi országból? Egyébként a brexit kapcsolatban az Agri szakbizottságban ez a legfontosabb ülés eddig Hollandiából miért nincs itt senki? Hogy fognak nekünk segíteni, ha még ma se tudtak eljönni a többiek? Jó lenne, hogyha amit itt hallanak, azt elmondanák a hollandok, meg mások otthon a kormánynak, mert ők is bajban vannak, de ezt nem tehetik meg. Hol van itt a szolidaritás? Ki fognak, kik fognak nekik segíteni? Köszönet, köszönet azoknak, akik mégis eljöttek. Itt azért, azért gyűltünk ma, azért gyűltünk ma össze, hogy beszéljünk, és ezért még fizetést is kapunk. Hol vannak a többiek? Mikrofont kérünk az elnöknek. Köszönöm szépen. Egyetlen kérdésem lenne, Matthews úr. Strukturális változásról beszélt. Ön szerint milyen strukturális változások várhatók az európai mezőgazdaságban a Brexit után, vagy a Brexit miatt? Köszönöm, Kádenbach kolléga. Köszönöm szépen. Egy kicsit ahhoz csatlakoznék, amit Flanagan úr mondott. Lehet, hogy nem hallottam elég jól, nem figyeltem elég jól. Ezek a e, tanulmányok a Költségvetési Bizottságban is bemutatásra kerülnek, mert ez nagyon fontosnak tartanám. E, nagyon sok jó anyag e, készült, és fontos, hogy a Költségvetési Bizottságban is a kollégák e, ennek tudatában legyenek. Köszönöm szépen. Költségvetési bizottsági tagról van szó, aki szintén póttag itt is, és mindig minket támogat a mezőgazdaság szakbizottság véleményét. Kérem tehát, hogy erre is válaszoljon, parancsoljon. Jó, hat perce van. Mondom a professzor úrnak, bár remélem, hogy a kedves tolmácsaink még azért 5 percet túlóráznak, majd parancsoljon. I think I can be eh, quicker than I was in my... Azt hiszem, hogy eh, igyeksz, igyek, igyekszem majd rövidre fogni, négy dolgot kell felvetnem. De Castro úr azt kérdezte, hogy az Egyesült Királyság, mint hátsó ajtó eh, fungálhat-e szabadkereskedelmi megállapodásokhoz. Azt hiszem, hogy nagyon sok minden függ a, a kontextustól, hogyha az Egyesült Királyság egy átmeneti időszakban a Vámunió része maradna, és végrehajtaná az európai akit, akkor nem kellene aggódnunk, de hogyha ezen túlmennek, hát az egyik kérdés, ami az élelmiszert illeti, itt az Európai Unióban az utánkövethetőség rendkívül szigorú rendszerét építettük ki, és Tudjuk, hogy az, az ellenőrök nem csak a határ átkelő helyeken vizsgálódnak, hanem a feldolgozási helyeken is, hogyha mondjuk lenne egy amerikai csirke, amelyet importálnak az Egyesült Királyságban, mert aláírtak egy szabadkereskedelmi egyezményt, és nincs fizikai határ, Eh, az Egyesült Királyság eh, felé, akkor az Egyesült Államok beli csirke, lehet, hogy nem csak Írországban, hanem más eh, országokban is az üzletek polcaira kerül. Hát minden attól függ, hogy mennyire hiszünk, a, vagy bízunk a szutánkövetés rendszerébe. Én úgy értelmezem, hogy ez a kiváló tanulmány, amelyet a költségvetési hatásokról mutattak be, ez kifejezésre jutatja azt a vám bevételi helyzetet, tehát az Egyesült Királyságból érkező bevételek, a vám bevételeket az európai költségvetés ezek után nem kapná meg. Én úgy értelmeztem, hogy ezt figyelembe vették a korábban bemutatott tanulmányban. És van még egy fontos kérdés a, az átmeneti időszakot illetően és a KAP és az MFF tárgyalásokat illetően a az MFF ütemterve egy kicsit kitolódott, most az év végére vártuk az eddig a bizottsági javaslatot, most jövő év májusára tevődött ez át, majd meglátjuk, hogy meg kell nézni, hogy hogyan állunk a tárgyalások során, világosak-e a pénzügyi kérdések lehetővé teszik-e ezek az érdemi tárgyalást. Látjuk, hogy sok ország nem igazán hajlandó részt venni ebben a tárgyalásban, amíg nem világos a helyzet az Egyesült Királyságot illetően. Úgyhogy hát ez egy eléggé mm, összekavarodott helyzet. Ami a csedárt illeti, Flanagan úr kérdését, ez valóban súlyos probléma lenne az ír tejtermelők és feldolgozók számára. E, az egyik dolog, amit én felvetettem a tanulmányban, e, amit érdemes végig gondolni, az az, hogy látni fogják az újságokban a beszámolókat arról, hogy az Egyesült Királyság és az Európai Unió közösen lép fel a WTO-ban, hogy megosszák, vagy együtt állapítsák meg ezeket a valuta, vagy vám kvótákat. Az Európai Unión belül eléggé jelentős kereskedelmi áramlatok vannak, a csedár, a bárányhús Írországból, tehát eh, eh, nem kell a legrosszabb helyzetből kiindulni, hogyha lenne egy szabadkereskedelmi egyezmény, akkor még mindig exportálhatnánk a csedárt az Egyesült Királyságból kicsit magasabb áron, de legalább nem lenne vám. Remélem ez lesz a, az eredmény. Hogyha vannak vámok, akkor a WTO vagy szembeni álláspontjaink nagyon fontosak lesznek. Meg Guinness asszony, ami a strukturális változást illeti, két összetevője van ennek. Az egyik a strukturális változások a piacokat tekintve, az ír exportőrökkel kapcsolatban itt vannak további akadályok az Nagy-Britanniába való exportálás esetén de remélhetőleg lehet, át lehet irányítani az exportot más tagállamok, illetve az Európai Unión kívül is. A piacok az első, tehát az első összetevő, illetve a termelésben is lesz strukturális átalakulás. Nyilván a leginkább az a marhahúst érinti majd, és nyilván farm, ö, ö, ö, üzemszinten is, mezőgazdasági üzemszinten is megfigyelhetőek lesznek majd változások. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, mondja az elnök a professzor úrnak. Sikerült időben lezárni. Köszönöm szépen mindenkinek a részvételt, a vendégeknek, az előadóinknak. Nagyon érdekes előadásokat hallottunk, érdekes volt a vita is és eh, ezeket az információkat eh, a további munkáink során eh, fel fogjuk használni. De nyilvánvalóan ez még csak a kezdet. Sok témára még visszatérünk, hiszen vannak még olyan dolgok, amelyek nem világosak, nem bizonyosak, nem tervezhetőek. Remélem, hogy nem eh, hátat fordít egymásnak az Egyesült eh, Királyság és az Európai Unió, hanem kölcsönös eh, együttműködésre kerül sor. Ennek előfeltétele, hogy mint minden tárgyalás során, hogy mindkét oldalnak közelednie kell, hogy tiszteletet kell mutatnunk egymás iránt, és az elvárások iránt, pénzügyi elvárások iránt is, nem csak arról van szó, hogy van egy vesztes és egy nyertes, hanem ezek a tárgyalások, ezeket úgy kell lezárni, hogy eh, mind a két oldal számára tisztességes megoldás szülessen. Ezt könnyű mondani, eh, de biztos vagyok benne, hogy mindenki megteszi a tőle telhetőt. Még egyszer köszönöm, és aztán november 16-án találkozunk Strasbourgban 19 órától 22 óra 30-ig, és aztán november 22-én, 23-án, 23-án csak délután, és aztán november 29-én. Lesz egy esti ülésünk 19 órától 21 óra 30-ig Phil Hogan biztos úrral, és az ő közleményével. Egyelőre hagyjuk novemberben. Decemberről még ne beszéljünk, de persze akkor is lesz szakbizottságülés. Köszönöm szépen mindenkinek, akik végig itt voltak velünk, az előadóknak, a kollégáknak. Nagyon érdekes, és mindenképpen fontos eszmecsere volt. Az elnök köszönetet mond a tolmácsoknak, a tolmácsok köszönik a hallgatóságnak.